Okay, colleagues, we can start. We don't have... Kedves kollégák, kezdhetjük. Nem kell eh, mindenképpen eh, tovább várni, a legfontosabb emberek már úgyis itt vannak. Folytatjuk az ülésünket. A 18-as napirendi ponttal folytatjuk eh, az Unió civilvédelmi mechanizmusa. eszmecserét fogunk folytatni ezzel kapcsolatban. Tavaly novemberben az Európai Bizottság közreadott egy javaslatot, melyen módosítaná azt a mechanizmust, amelyel az Európai Unió támogatja, koordinálja és kiegészíti a tagállamok tevékenységét a civil védelem területén, hogy megelőzze és enyhítse a természeti katasztrófák okozta károkat az Unióban és azon kívül. A javaslat először is a megelőzési tevékenységet eh, erősíteni meg a katasztrófa kockázati eh, cikluson belül. Ezen kívül megerősíteni az uniónak azt a képességét, hogy reagáljon a katasztrófákra azzal, hogy eh, hogy a reagálási kapacitásról egy tartalékot képezne uniós szinten, végül pedig az uniós mechanizmus mm, agilis és hatékony kell, hogy legyen, és támogatnia kell a vészhelyzeti műveleteket is. A jogalkotási javaslatot a következő bizottságoknak utalták át. MV Regi és a Költségvetési Szakbizottság. A DEVE bizottság pedig véleményt készít erről a témáról, és azt kérte, hogy az 54-es szabály értelmében az MV-hez kapcsoljanak minket hozzá, mivel az érintett területeken megosztott kompetenciánk van az unión kívüli nagyobb katasztrófákra való reagálás, illetve a civil védelem és a humanitárius segítségnyújtás közötti kapcsolat miatt. Celjana Covkov ennek az előadója, és ezzel kapcsolatban üdvözlök Johannes Lubnert, aki a az Európai Bizottság eh, DG ECO eh, részéről eh, felel ezért a témáért, és most meg is adom neki a szót 10-15 percben. Köszönöm szépen, elnök úr, előadó asszony, tisztelt képviselők! Nagyon röviden egy áttekintést szeretnék adni arról, hogy mit javasoltunk. Az első diát kérem. Kérem, kattintson háromszor, tehát dióhéjban szeretném kiemelni, hogy ez a javaslat a megelőzésről szól legelső sorban. Ennek egyszerűen az az oka, hogy a megelőzés különösen az Európai Unión belül még mindig nem képes a természeti katasztrófákkal megbirkózni. A 2017-es erdőtüzekre utalnék vissza, ez több mint 100 ember életét követelte, különösen Portugáliában. Hasonló volt a helyzet 2016-ban, és árvizek is tombolnak Európa több pontján, és ezek sokkal nagyobb gazdasági kárt okoznak, mint az erdőtüzek. A megelőzés nem csak az Európai Unió, hanem a nemzetközi kontextusban is megjelenik, főleg a szomszédsági országokban a szendai vállalások értelmében. Tehát ez az unión belül és kívül is lényeges. A második oka annak, hogy benyújtottuk ezt a javaslatot, az, hogy nem vagyunk kellően felkészülve. Több alkalommal láthattuk, hogy egyes kockázati csoportokban, például a, az árvizek, erdőtüzek vagy ö, súlyosan fertőző betegségek esetén az uniós tagállamok nincsenek kellően felkészülve arra, hogy megbírkozzanak ezekkel a katasztrófákkal. Ennek az egyik bizonyítéka volt, hogy 2002 óta az uniós költségvetés több mint egy milliárd eurót fizetett kártérítésként a katasztrófák okoztak károk miatt a tagállamokban. A legköltségesebb katasztrófák az árvizek és a földrengések. A harmadszor nem megfelelő a reagálás sem. A jelenlegi folyamat az eszközök csoportosításán alapul, de hogyha ezeken a rendelkezésre álló eszközökön kívül másra van szükség, akkor kérjük ezt, és utána várunk. A válságmenedzsmentnél nagyon fontos az, hogy készen álljunk, és csökkentsük a várakozási időket. A 24 órás szolgáltatásunk van, pontosan azért, mert gyorsan kell reagálnunk. És a jelenlegi rendszerben ha olyan eszközökre van szükség, ami nincs a rendszerben, az úgynevezett spontán forrásokra, akkor nagyon sokáig kell várni. Tavaly az Irma hurrikán miatt egy sótalanításra volt szükség, és a francia polgároknak menedék kellett a Karib térségben. És jöttek felajánlások, de túl későn. Magyarország egy potenciális ajánlatot tett a sótalanítási eszközre, amit közben a, az amerikai haditengerészet felajánlott Franciaországnak. Tehát ezen kívül szükség van még adminisztratív egyszerűsítésre. Hogyha az éjszaka közepén egy ügyeletes tiszt éjjel kettőkor észleli a problémát, akkor nem várhatjuk el tőle, hogy ügyvéd legyen, és pontosan tudja, hogy hol és hogyan mit lehet finanszírozni ugyanis ez a határozat nagyon bonyolult finanszírozási feltételeket határoz meg. A következő diát kérem, természetesen ez csak egy eleme a javaslatnak. Azt mondanám, hogy a javaslat legfontosabb módosítása az, hogy a munkánk 75%-a az unión belül történik, és ezzel jelölhet, ez, ezt lehet látni, a zöld pöttyök jelzik a strukturális alapokból Eh, finanszírozott eh, fellépéseket, a kékek pedig azt mutatják, hogy a civil védelem eh, területén mi áll rendelkezésre. A következtetés az, hogy a zöld pöttyöket kell jobban kihasználni. Ezt nem említi meg maga a jogalkotási javaslat, de a közleményben szerepel, és még mielőtt ezt a javaslatot megtettük, elkezdtünk egy párbeszéd folyamatot a regionális és mezőgazdasági szolgálatok kollégáitól, hogy a strukturális alapokból fedezett kiadásokat jobban tudjuk kezelni. Természetesen ezt a javaslatunkhoz kell hozzá kapcsolni. Ami a nemzetközi területet illeti, a szomszédos országokban, például a bővítés alatt álló országokban a szomszédsági alapokat használjuk, a civilvédelmi alapot, és így dolgozunk a felkészültség és a megelőzés javításán. Nemzetközi szintéren pedig inkább a humanitárius segítségnyújtás alapjait, vagy az ekoköltségvetési sort használjuk a kockázat csökkentés és megelőzés körben. Az unión kívüli műveletek, ez a dia, illetve a következő, az közösen együtt értelmezhető csak. Azt kérjük a tagállamoktól, hogy mind az unión belül, mind pedig kívül, hogy tegyenek eszközöket ebbe az önkéntes alapba, mert ezért hívjuk is ezt önkéntes alapnak. És próbáljuk növelni a finanszírozási rátát számos olyan tevékenység esetén, amely megkönnyíti a tagállamok számára azt, hogy eszközöket adjanak be a közösbe. És a résztvevő államokon belül sokkal magasabb a finanszírozási ráta. Ez régóta eh, kérésként jelentkezett a legaktívabb tagállamok részéről, és a bizottság ezt tükrözte a javaslatában is. Ahol a tagállamok együttműködnek és összeadják az erőforrásaikat a szállítás esetében, ott 100%-ot eh, fizetünk. Mondok egy példát. Tavaly azt hiszem, hogy a csilei erdőtüzek esetében történt az, hogy egy kérést kaptunk, Francia, spanyol és portugál eh, erdőtűz is volt, és eh, így eh, Európa tehát ezek odafelé két repülőn, visszafelé pedig egy repülőn utaztak, és így lehetett hatékonyabbá tenni a források felhasználását. A következő dián nem kell elolvasniuk a szöveget, csak azért tettem ezt ide, mert ez jelenti a legfontosabb változást. Tehát a 26-os cikkről van szó. Amit itt látunk, az az, hogy a pénzügyi segítségnyújtás a, az unión kívüli fellépés esetén a civil védelmi költségvetésből történik, és ez nem jelenti azt, hogy más eszközökből ne lehetne finanszírozást szerezni az Európai Uniótól. és gondoskodni kell arról, hogy ezek a fellépések egymást kiegészítő módon és következetesen valósuljanak meg. Itt két dolgot mondanék. A koordinációs központban összeállítottunk egy anyagot az összes lehetséges reakcióról a civil védelem területén, illetve az Európán belül és kívüli természeti katasztrófák esetén pont annak érdekében, hogy ezek egymás kiegészítő módon következetesen kerüljenek alkalmazásra. Ez jól működött, láttuk tavaly nyáron a Karib térségben is. A humanitárius és a civil védelmi szakértők együttműködése is jól működik, és az eszközök jól kiegészítik egymást. Egy példát mondanék, a Karib-tengeren sürgősen szállítmányozásra volt szükségünk, és az unió által társfinanszírozással eh, a holland tengerészet eh, adott nekünk egy hajót, és eh, ez a élelmiszer szállítmányokat tudott vinni. Ami a társfinanszírozást illeti különféle eszközökből, ez fontos, de miért? Erre is egy példát mondanék. Gyakran kapunk olyan felkéréseket, amelyek orvosi intézményektől érkeznek. A polgári védelmi hatóságok különböző mértékű segítséget tudnak biztosítani, és nagyon szívesen adják ezeket át harmadik országoknak. Ők nem tudják a működtetési költségeket finanszírozni, és ezt mi sem tudjuk megtenni. Tehát az lenne az alapgondolat, hogyha valaki egy felkérést nyújt be orvosi eszközökre, akkor ezt a polgárvédelmi költségvetésből lehetne finanszírozni, és mi szállítjuk ezt el nekik. Utána a humanitárius vagy a szomszédsági segítségnyújtási költségvetési sor fedezheti a működtetési költségeket. Még egy példát mondanék. Számomra egy nagyon meglepő esemény volt amikor eh, a WHO egy mobil labort kért tőlünk eh, a kongói, angolai határa. A semmi közepére kellett volna küldenünk ezt a labort eh, egy hamburgi intézetből hat tudóssal együtt. Megtettük, és ez sikeres is volt. De egy ilyen helyzetben azt kell tenni, hogy a logisztikával, a vámokkal foglalkozni kell, és itt van még az orvosi evakuálás kérdése, különösen, hogyha egy fertőző betegségről van szó. A megoldás az volt, hogy repülővel történik az evakuálás. Tehát valakinek el kellett repülnie, meg kellett néznie, hogy milyen a leszálló pálya, hogyan lehet onnan elindulni. És van egy eko járatunk, amelyet a humanitárius segítségnyújtás finanszíroz. És azt mondták, hogy ezt nem lehet használni az evakuálásra, mert ez egy polgári védelmi intézkedés. Tehát amire szükségünk van ebben a bekezdésben, az az, hogy gondoskodjunk arról, hogy amikor a polgárvédelmi eszközöknek hozzáadott értékük van, akkor más költségvetési sorokkal lehetne kombinálni a finanszírozást, hogy az ilyen típusú eseteket elkerüljük, és lehetségesé tegyük azt, hogy az olyan eszközök, amelyekről tudjuk, hogy rendelkezünk velük, és hogy a tagállamok szívesen rendelkezésre bocsátanak, azokat valóban fel lehessen használni. Azt szeretném elmondani, hogy a koordinációs központban mi mind a két területről foglalkoztatunk szakértőket, gondoskodunk arról, hogy az elveket betartsuk. Kaptunk kéréseket, nagyon sok informális kérés is érkezik, amit elutasítunk. Például Jemenben a polgári védelemmel nem avatkoztunk be, vagy egy iraki háborús zónában. Itt nagyon egyértelműen kommunikálunk, és gondoskodunk arról, hogy a szabályokat betartsuk, és vannak olyan helyzetek, amikor nemet kell mondanunk. Végül egy valamit mondanék még, a 16.1-es cikk megváltozott, és ez a módosítás csak az aktiváció időszak hosszát illeti. Itt azt mondjuk ki, hogy 90 nap után vagy információt kapunk, vagy pedig lezárjuk a műveletet. Ez azért szükséges, mert sokszor kapunk egy felkérést, a tagállamok sokszor gyorsan lépnek, de mások azt mondják, hogy várjatok, várjatok, időre van szükségünk, a tanácshoz, a miniszterekhez kell fordulnunk. És ez időnként ahhoz vezet, hogy az aktiváció több mint hat hónapig tart. A polgári védelmi intézkedések általában nagyon rövid távú, azonnali eszközök, és ezért gondoskodni akartunk arról, hogy rendezettebb legyen a rendszer, és hogy ne hagyjuk az aktivációt a végtelenség nyitva. Tehát ez nagyon egyszerű, így lehet rendezetten kezelni a felkéréseket. Ettől eltekintve nem lesz változás. Az utolsó előtti diám az aktivációk teljes számát mutatja 2017-ben, 32 volt ez a szám, és minden évben teljesen vegyes a kép. Vannak tanácsadó missziók, erdőtüzek, árvizek Európában, hurikánok, külföldön. Tavaly különösen érdekes volt a helyzet, mert voltak olyan helyzetek, hogy olyan sziget, mint Szent Márten, mind a két oldalról jelentkezett segítségért, mert az egyik része az Európai Unió része, a másik pedig nem, de azt hiszem, hogy ezt sikerült az illetékes hatóságok által jól kezelni. Két fellépés történt Bangladesben, ez nincs rajta a dián. Itt a nemzetközi humanitárius partnerséget finanszíroztuk, és egy koordinációs központot kellett szállítani oda. Irakban, Moszulban a Moszul elleni támadás alatt orvosi segítségnyújtásra volt szükség, tehát nem kellett ott maradnunk, csak az orvosságokat vittük oda, és az ottani ECHO irodával együttműködve a WHO-nak átadtuk az orvosságokat, aztán a repülők elmentek. Az összetett vészhelyzetek inkább a kivételt jelentik. Most jön az utolsó diám, mert ez egy olyan kérdés, amit biztos, hogy fel fognak vetni ez a felkérések számát illeti, ami narancssárgás színű, az az unión kívüli kérések számát illeti. Tehát lehet látni, hogy az unión kívüli felkérések általában valamivel nagyobb számúak, mint az unión belülről érkezők. Ez nem tükrözi a válságok intenzitását. A tavalyi erdőtűz szezon Európában nagyon intenzív volt, ez sokkal komolyabb volt, mint a többi művelet ahol közreműködtünk, de ez jól mutatja, hogy hány felkérés van az unión kívülről, különösen az európai orvosi segítségnyújtási igény a WHO-tól érkezik, de voltak olyan országok is, amelyek természeti katasztrófákkal kellett, hogy megbirkózzanak. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönjük, Ludner úr! Most Szovko asszony következik. <laughs> Köszönöm elnök úr, és köszönjük Lukner úrnak is ezt a kitűnő tájékoztatót arról, hogy milyen munkát végeznek, illetve mit szeretnének tenni a jövőben. Kedves kollégák, múlt szeptemberben volt a plenárison egy vita az Európai Unióban bekövetkezett tűzvészekről, az Európai Parlament képviselői akkor felvetették a már létező mechanizmusok hatékonyságának kérdését, hogy mennyiben képesek azok reagálni az erdőtüzekre Portugáliában, Olaszországban és Horvátországban konkrétan nem volt képes a rendszer azonnal reagálni ezekre a katasztrófákra. Én örülök annak, hogy Juncker és ez biztosok egy olyan polgári védelmi rendszert akarnak kialakítani, amelyben megfelelő tartalékok vannak, az úgynevezett rescue, és olyan administratív képességeket akarnak létrehozni, amelyek városi kutatás, keresés, légimentés, illetve orvosi csapatok formáját ölteni. Emellett szeretnék kitérni azokra az aggodalmakra is, amelyek megfogalmazódnak bennem a javaslattal kapcsolatban, és szeretném megkérdezni önt, Lukner úr, hogy a közös parancsnoki struktúrára vonatkozóan, ahogy ezt önök javasolják, mégis mi lesz azokkal a tagállamokkal, amelyek nem tudnak megválni a saját hatásköreiktől, ezek a tagállamok így kedvezőtlen helyzetbe kerülnek? Legalábbis a javaslat szerint ez fordulhat elő a módosítás szerint. A második kérdés az, hogy az Európai Unión kívüli humanitárius segítségnyújtás körében az Európai Bizottság akarja-e az ensz növelni a koordinációt a humanitárius kérdésekben, és ebben az esetben megváltozna az Európai Unió semlegességének képe. Ezt egyes nem kormányzati szervezetek vetették fel, amelyek tevékenyek a konfliktus zónákban. Tehát ez a két fő aggály, az első a parancsnoki struktúra, amelyet, amelyre javaslatot tesznek, hogy ezt az új közös eszközállományt kezeljék. Egyes országok, például Horvátország repülőgépet csak hadügyminiszteri engedéllyel bocsáthatnak rendelkezésre, más országokban is előfordulhat olyasmi, hogy a polgári védelem valójában a hadügyminiszter alá tartozik. Ez egy nehéz helyzet Nyilván lehetne megpiszkálni a nemzeti oldalát a polgári védelemnek is, ugyanakkor mégis szerintem a jobb megoldás az lenne, hogyha a nemzeti erőforrásokat javítanánk és azokat erősítenénk. Köszönöm. Többi képviselő, Cecil Kienge. Grazie. E, uh, grazie. Köszönöm és köszönöm azokat az információkat, amelyeket ma kaptunk. Én úgy gondolom, hogy ez az eszköz rendkívül fontos az egész Európai Unió számára. Én olasz országból jöttem, amely egy olyan ország, ami gyakran sújtanak a katasztrófák, a tűzvészek, például, amiről itt szó volt már, illetve a földrengések, ahol a polgári védelem mindig az első védekezési vonal, és nyilván ez más országokban is előfordulhat, illetve az év bármely pillanatában bekövetkezhet. Ami pedig az áradásokat illeti, a folyók áradásait, a polgári védelem megint csak az első frontban védekezik, és nem csak az a feladata, hogy megvédje a lakosságot, illetve segítséget nyújtson a lakosságnak. Ezen területeken valójában a megelőzés is egy fontos szerepe. Mivel ezt a struktúrát oly módon alakították ki, hogy a célja a tagállamok erőfeszítéseinek támogatása, felmerül bennem a kérdés, hogy lehetséges-e a tagállamokat arra rábírni, hogy reformokat hajtsanak végre, katasztrófa megelőzési célból. Ez nyilván javítaná a polgári védelem minőségét. Tudjuk, hogy a polgári védelem nem tartozik, nem, nem rendelkezik korlátlan lehetőségekkel, de a dokumentum szerint is egyes országok polgári védelme nem lenne képes erre ezt az új rendszert felhasználni, nem akarjuk, hogy visszaéljenek ezekkel a lehetőségekkel. Remélem, hogy ez az irányelv. Eh, e Reméljük, hogy ez eh, segít egyes országoknak az előrelépésben, és ahogy említettem, például az olasz polgári védelem rendszerét is megerősítheti. Köszönöm, és remélem, hogy ez a munka komoly segítséget nyújt tagállamoknak. Maria Hojbuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadást és az elemzést, és a, az Európai Bizottság elemzésével mi zöldek ebben az esetben egyetértünk ami a többszörös természeti katasztrófákat illeti, az eredeti mechanizmus egy hamar határaihoz ütközik, határaiba ütközik. Általában ugyanazok a tagállamok azok, amelyek aktivizálják magukat, ennek persze köze van ahhoz is, hogy a tagállamoknak, a résztvevő tagállamoknak maguknak kell finanszírozniuk a részvételüket, ez magától értetődik. Az Európai Bizottság javaslatát üdvözöljük, hogy a felszerelést szerezenek be, szerezzen be az Európai Unió, a kapacitásokat, tagállami kapacitásokat egészítsük így ki. A megerősített finanszírozás az Európai Uniós költségvetésből is üdvözlendő, részünkről, és eh, a katasztrófák esetén nyújtott segítségnyújtás eh, során az EU erősebb részvétele, intenzívebb részvétele mindenképpen jó. Ami a többi Európai Uniós politikához való eh, pontosabb igazodást illeti, ez nagyon fontos. Következetesnek kell lennünk, csak így tudunk ellenálló képességet felépíteni, és azt hiszem, hogy ezzel a legnagyobb, ezzel tudjuk elérni a leghatékonyabb katasztrófa megelőzést. Én a mezőgazdaság területén voltam aktív eddig, hogyha a megelőzés jobb, akkor jobb a segítségnyújtás is, a koherens fellépés tehát elengedhetetlen mindenképpen fontos. Azon, azonban lenne még két kérdésem. Az első, a RESC-EU e felhasználása az Európai Unión kívül. Nekem az a benyomásom e, a rendelkezésünkre álló dokumentumok alapján, hogy az Európai Bizottság világosan arra helyezi a hangsúlyt, hogy az Európai Unión belül használjuk ezt fel, és ami az Európai Unión kívüli felhasználást illeti, ez továbbra is az önkéntes felajánlásokból valósulna meg. Ebben ezt jól látom-e, vagy vagy az Európai Unión kívüli segítségnyújtást is be akarják-e vonni ebbe az új rendszerbe. A második dolog a finanszírozás. 280 millió euró további potolagos összeg. Számomra nagyon fontos, hogy ez tényleg kiegészítő támogatás. Mi a helyzet ezzel? A tanács egyet érte vele, hogy további eszközöket használunk fel, vagy a meglévő eszközök átcsoportosításáról van ez szó. És én azt gondolom, hogy a pénz egy része a költségvetés külpolitikai fejezetéből jön, jó lenne tudni mely forrásokból, és van-e terv arra, hogy a meglévő eszközökből vonjuk el a pénzeket, vagy tényleg friss pénzről van szó? Köszönöm. Van-e egyéb hozzászólás? Szeretne valaki még hozzászólni? So, uh... Úgy tűnik, hogy nem, akkor Lokner úr, köszönöm, és köszönöm a kérdéseket. Ami a kérdések lényegét illeti, én azt akarom kifejezni, hogy a 196-os cikk szerint a polgári védelem egy támogató kompetencia, ami valójában a válasz, illetve a prevenció szempontjából is jelent bizonyos dolgokat. Egyes területen sincs jogunk vagy kompetenciánk arra, hogy erősen beavatkozzunk és megmondjuk az embereknek, illetve meg mondjuk az adott tagállamoknak, hogy mit csináljanak, illetve hogy milyen módon harmonizáljanak. Ez konkrétan ki van zárva. Mit jelent mindez a parancsnoki struktúra viszonylatában? Mi nem várjuk el a tagállamoktól, hogy hatásköröket adjanak fel. Azt vettük észre, hogy eh, mondjuk legyen szó a, az erdőtűzvész problémáról, azt láttuk, hogy vannak erőforrások Európában, amivel tudnánk kezelni a portugál, olasz vagy horvát problémát, de mi történik akkor, hogyha ugyanabban az időben törnek ki erdőtüzek az összes leginkább érintett országokban, vagy ennek a veszélye fennáll, akkor nem fognak tudni segíteni. A francia hatóságok próbáltak készek voltak arra, hogy segítsenek, ugyanakkor mivel náluk is veszély állt fenn, túl magas volt a kockázat, ezért nem küldték el a tűzoltógépeket. Tehát a megoldás éppen ezért az, hogy EU szinten létező flottára van szükség, nem nagy flottára, de olyan eszköztárra, amely ténylegesen segítséget tud nyújtani. A másik eh, része a megoldásnak az az, hogy vonzóbbá tegyük azt, hogy az összevont eh, eszköztárba valaki betegye ezeket az erőforrásokat, hogy aztán lehessen használni azokat. Hogyha egy ilyen eszköz már benne van a közösben, és eh, a tagállam pedig otthon szembesül azzal, hogy szüksége van a beadott eszközre, akkor természetesen otthon tartja az eszközt, és a Rescue ebben az értelemben egy tartalékkapacitás. Nem kérjük azt, hogy a nemzeti erőforrások felett ellenőrzést vagy parancsnoki struktúrát kapjunk, és az ország határokon belüli koordináció lehetőségét sem kérjük, hanem azt kérjük, hogy legyen egy tartalék kapacitás, csak tagállam kérésére döntünk arról, hogy az erőforrásokat valahova átcsoportosítjuk, tehát nem magunktól, és amikor az erőforrások aztán átkerülnek az érintett országba, akkor onnantól kezdve az érintett ország feladata az irányítás. Tehát nem azt kérjük, hogy beavatkozhassunk nemzeti műveletekbe, és nem azt kérjük, hogy több hatalmunk legyen a nemzeti erőforrások felett. Ami a humanitárius segítségnyújtást illeti, a főbb ENSZ ügynökségekkel, az OCSA, a WHO tartozik ezek közé, többiek esetleg itt meg, megemlíthető még a Nemzetközi Vöröskereszt. Ez a három leginkább érintett partnerünk. Velük tárgyalunk, mégpedig arról, hogy hogyan lehet standard műveleti szabályokat létrehozni. Én magam humanitárius segítségnyújtás szakértője vagyok, ugyanakkor itt egyfajta mixtúráról van szó, FPA partnerek vagyunk mindannyian, ez benne van a vérünkben, a semlegesség, különösen akkor, amikor komplex szükséghelyzeteket kell kezelni, pont a semlegességi elvárásból, de biztonsági elvárásból is óvatosak vagyunk. A polgári védelmi kollégák valami fajta egyenruhában jelennek meg általában. Nyilván háborús zónában legfeljebb a repülőtéren mozoghatnak egyenruhában. Nyilván ezeket a megállapodásokat megpróbáljuk létrehozni a különböző nemzetközi szervezetekkel, amikor eldöntjük, hogy használjunk-e polgári védelmi eszközöket. Az olasz képviselőasszony felszólalására reagálva utalok vissza arra, hogy valójában itt a strukturális alapok pénzéről van szó, tehát egyrészt van egy pénzügyi kérdés, másrészt pedig a kompetencia. A strukturális alapokon keresztül van lehetőségünk arra, hogy ösztönözzük a tagállamokat arra, hogy a készültségi, illetve eh, prevenciós munkát elvégezzék, illetve a kondicionalitást is be építeni. Már most is benne van, de ezt lehet javítani. Az MFF javaslatban majd ez szerepelni fog, amikor a bizottság tavasszal azt kiadja. A mi javaslatunkban, hiszen mi támogató kompetenciával rendelkezünk, mi általános jelentéseket kérünk a készültségi tervekről, a tagállami készültségi tervekről és prevenciós tervekről nyilván tudnak arról, hogy a jelenlegi jogszabály alapján az igazgatási tervek vonatkozásában a tagállamoknak már kell, hogy legyen ilyenjük, viszont nem kell beküldeni ezt az Európai Bizottságnak. És mindössze annyit mondunk, hogy kérem küldjék be azokat. Amennyiben azt vesszük észre, hogy egy tagállam évről évre ugyanazokkal a problémákkal kell, hogy szembesüljön, akkor van egy lehetőségünk arra, hogy hadd vizsgáljuk meg az előkészületi és igazgatási terveiket, és akkor üljünk le, beszéljük meg. A német képviselőasszony kérdésére, ahogy ön is mondta, a Rescue az egy tartalékkapacitás, amelyet az Európai Unión belül szeretnénk felhasználni. Az Európai Unión kívüli felhasználás logikája az két oldalról jön először is növelni a kapacitást az összevont eszközöknél. E, itt van egy pénzügyi ösztönző, illetve lenne, hogyha elfogadják ezt a javaslatot, arra, hogy tegyük be az eszközöket a közösbe. A másik lehetőség az, hogy más költségvetési sorokat is lehessen alkalmazni, e, legyen az a humanitárius költségvetési sor, vagy más költségvetési sor, ami szóba jöhet. Ezt egyébként a tagállamok is kérik. Eddig a probléma az volt, hogy jogilag nehéznek látszik ezt a két költségvetési sort keverni. Tehát az EU-n kívülről mi szeretnénk spontán felajánlásokat, illetve olyan eszközöket akarunk, amit aztán ténylegesen tudunk használni, hogy ne álljon elő az a probléma, mint tavaly, hogy léteznek eszközök, csak nem lehet oda szállítani. Elég hamar, eh, mert ekkor a tagállamok kénytelenek máshol keresni ezeket és aztán más költségvetési sorokból kapjuk, lesz a társfinanszírozás. Mindezt nyilván a tanácsban is megbeszélik, de ami például a tűzoltó repülőket illeti, megvizsgáltuk már tavaly a kérdéseket, amikor Csillében volt erdőtűz, akkor azt tapasztaltuk, hogy nincs értelme olyan messzire elvinni az eszközöket. Ami a 80 milliós pluszot illeti, valójában 260 millió jön a rugalmassági eszközből, tehát nem más költségvetési sorból, tehát 260 millióról van szó nagyjából, és 20 millió jön más programokból, de nem a külkapcsolati, illetve külszolgálati területekről, onnan legfeljebb, ott nagyon pici maradékok vannak. A nagy rész tehát a rugalmassági eszközből jön, és most nagyon óvatosan akarok fogalmazni, ez friss pénz, de a jelenlegi MFF-en belüli friss pénz. Tehát ez olyan pénz, ami korábban nem lett még kijelölve, de benne van már az MFF-ben. Köszönöm. Thank you. And now... Köszönöm szépen, Cavka asszony, tessék, öné a zárószó. Köszönöm szépen. Kiválóan elmagyarázta, hogy mik a milyen szándéka fordulnak e felé a téma eh, felé, és eh, személyesen is meg fogom keresni önt, hogy tájékoztasson erről az eszközök közös használatáról, és a közös használatnak a megerősítéséről, a kapacitás erősítésről az országokon belül, hiszen nem akarjuk, hogy a mi polgári védelmi kapacitásaink kárt szenvedjenek, ami megtörténhet, hogyha ezt az önkéntes pult létrehozzuk, és új eszközök beszerzésébe kezdünk. Köszönöm szépen. Now I have to ask. Jó, akkor most kérdezem a napi rendünkkel kapcsolatban, hogy Akim Steiner itt van-e már? Itt van? Nincs még itt. Yeah, colleagues, uh... Kedves kollégák, a kollégánk, a vendégünk egy kicsit késik, háromnegyed négy körül érkezik, úgyhogy uh, addig meg kell szakítanunk az ülést. Akkor mindenkinek egy kis szünetet adok. Különben.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 tehát nem lesz olyan sok idő addig. Kérem, hogy mindenkinek szóljanak, nem 3 óra 30-kor, 30, nem 3 óra 40-kor, 3 óra 30-kor kezdünk, nem veszíthetünk ennyi időt. Thank you.

Uh, Gambian Mr. Nem sokára elkezdjük.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

Kedves kollégák, akkor folytathatjuk a szakbizottsági ülést a 19-es napi rendi ponttal. Hakim Steinerrel fogunk, az UNDP vezetőjével fogunk a fenntartható fejlesztési célokról beszélni. Elnézést, hogy késlekedünk. Én én egy informális tanácsülésen voltam ma délelőtt, Steiner úr is ott volt, az ebédet se tudtuk megenni, minden elhúzódott, ő volt a legfontosabb előadó a tagállamokkal folytatott egyeztetésen, és végül is így elszaladt az idő. Igyekszünk behozni a lemaradást. New Yorkban találkozott a delegációnkkal, a magas szintű politikai fórumon. Nagyon fontos szerep feladata van mostanában, nem csak az SDG-kkel kapcsolatban, eh, hanem eh, egyéb ENSZ elkötelezettségekkel kapcsolatban is. Nagyon örülök, hogy megosztja velünk eh, a gondolatait ezzel kapcsolatban, azonban mielőtt kitérünk erre a témára, megadnám a, üdvözölném a gambiai parlamenti küldöttséget. Az első demokratikusan megválasztott, 25 éve először demokratikusan megválasztott gambiai parlamentből érkeztek. Nagyon nagy szükségünk van a jó hírekre. Önök a jó hír, és reményt kelt bennünk az, hogy önök most itt vannak. Meg fogjuk hallgatni Steiner urat, aki a fenntartató fejlesztési célokról fog beszélni Musa Amul Nyászinak is meg fogjuk adni a szót, aki a küldöttség vezetője, az új demokráciáról és az sdg helyzetéről az önök országában erről fog majd beszélni, de most először megadom a szót Steiner úrnak. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, először is szeretnék köszönetet mondani, elnök asszony, kedves képviselők, és nagyon sajnálom, hogy nem tudtam e, időben ideérni. Hát ez nem e, e, egyszerű. A parlamenti képviselőket nem akarom megvárakoztatni, de hogyha a tagállamok bezárnak engem egy terembe, akkor onnan nem tudok kimenekülni. Úgyhogy nagyon fontos, hogy részt vettem ezen az ülésen. Nagyon örülök, hogy itt lehetek ma, és a, folytathatom a párbeszédet önökkel, ami nem most kezdődik, és nem is most lesz vége. New Yorkban találkoztunk néhány kollégával. Most ma arról beszélünk, hogy a partnerséget hogyan lehet megerősíteni az Európai Unió, a parlamentje, a bizottsága és az ENSZ között nem csak nehéz időket élünk, hanem hát aggasztó időket. A, a konfliktusok, a, a zavarok, a mm, természeti jelenségek, az extrém időjárási jelenségek és egyéb aggasztó dolgok hát elbizonytalanítanak bennünket. Nem arról van szó, hogy itt sötét tónusokban akarom eh, lefesteni a világot, de eh, hadd mondjam el, hogy ez tavaly, az elmúlt két évben, és a jövőre, és az elkövetkezendő két évre kitekintve eh, nem rutin az, amit megélünk. Nagyon sok a konfliktus, nagyon sok a feszültség, nemzetközi, illetve globális szinten az alapértékek korrózióját éljük meg. Az értékek eh, persze mindig eh, hát eh, változnak, de vannak alapelvek, amelyek eddig lehetővé tették az együttműködést, például az ensz a közgyűléssel, a Gazdasági Szociális Bizottsággal, az Emberi Jogok Bizottságával, a Biztonsági Tanácssal és egy bizonyos rend, én most nem a ránk kényszerített rendről beszélek, hanem egy bizonyos eh, kialakult rend lehetővé tette az együttműködést, volt egy bizonyos racionális megközelítés, amelyet eh, aláírt a legtöbb ország. Hogyha most megnézzük, eh, körülnézünk, akkor látjuk, hogy nem csak Európa küzd, hanem hogyha néhány ezer kilométerre kitekintünk, kitekintünk délre, délkeletre, látjuk, hogy konfliktus által megrázott régiókba botlunk, Beszélhetünk Szíriáról, a szíriai konfliktusról, ennek a következményeiről, de nem csak Szíriáról van szó. Úgy tűnik, hogy a világ fele úgy döntött, hogy most harcba száll, és beszél, beszélhet, én például most jöttem vissza egy kuwaiti konferenciáról, ahol az iraki újra felépítésről beszéltünk, és eddig arról volt szó, hogy a Daest visszaszorítsuk, és az országot újra normális pályára állítsuk, és most azt látjuk, hogy 88 milliárd dollárba kerül a, fel, a felépítés a felszabadított városokat súlyosan lebombázták ebben a háborúban. Ezek olyan városok lettek, ezek, ezek be hatalmas beruházásokat kell megvalósítani ahhoz, hogy az emberek vissza tudjanak térni ide. Beirutban, Leban, Libanonban jártam néhány napig, és azt láttam, hogy ez az ország nagyon-nagyon nehéz politikai helyzetben van, és ráadásul ez az az ország, amely szinte legtöbb fejenként nézve legtöbb menekültet fogadja be. Az ENSZ most támogatja Libanont abban, hogy a további menekülteket be tudják fogadni és el tudják látni a palesztin menekültek mellett. E, tehát ez is elengedhetetlen ez a támogatás. Ez a vita, ami e, eszmecsere, ami folyt Brüsszelben az elmúlt napokban, ez elengedhetetlen, hiszen enélkül a libanoniak számára fenntartani e, a nyitottságot, azt, hogy, hogy, hogy menedéket adjanak az embereknek, ez, ez nem magától értetődő dolog. Miért ezzel kezdem az SDG-kről szóló vitát? Azért, mert meg vagyok győződve arról, hogy a fenntartható fejlődés célok a 2020-as agenda témájában látnunk kell az összefüggéseket. Meg kell értenünk, hogy miért merülnek fel konfliktusok. A radikalizáció, az extrémizmus miért eszi bele magát a társadalmunk szövetébe. Beszélhetünk a keleti országok, közel-keletről, Afrikáról, de ne felejtsük el, hogy itt Európa szívében is tapasztalhatjuk a radikalizációt, a fiatalok, akik nem tartják már hitelesnek azt a rendszert, amiben élnek, amiben nem tudnak kivirágozni, legyen ez azért, mert mert munkanélküliek, nincsen kilátásuk, vagy egy bizonyos kisebbséghez tartoznak. Ez rendkívül destruktív erő. 2015-ben, amikor megfogalmaztuk a fenntartható fejlődési célokat, ez nem véletlen volt. A pénzügyi válság vezetett bennünket, az arab tavasz az a felismerés, hogy az egyensúlytalanság, az egyenlőtlenség és a fenntarthatatlanság súlyos tényezők, amelyek meghatározzák a gazdasági teljesítményt a teljes társadalmak számára. 2015-ben az ENSZ tagjai elfogadták a 2030-as agendát és az SDG-ket, kevesen voltak tudatában annak, hogy ez tulajdonképpen egy ellenmanifestó volt bizonyos e, elfogadott paradigmákkal szemben. A GDP növekedése, mint a gazdasági politika mérés, mérésének le, egyetlen lehetősége, a liberalizáció, mint egyetlen üdvözítő út, és végül a gazdasági hatások súlyos költségeket róttak ránk, és ezt az árat meg kellett fizetnünk, meg kell fizetnünk ahhoz, hogy a jövőnket megtaláljuk. 2000 a 2000-es évek elején ez az egyenlet kezdett szétesni. És azt láttuk, hogy az emberek szeretnének választási lehetőséget kapni a gazdaság és a társadalom, a gazdaság és a környezet kérdéseiben. Ez egyrészt a politikai rendszerbe vetett bizalom, vagy az annak való hátatfordítás. Mindezt, mindezzel kapcsolatban felmerül az a gyakorlati kérdés, hogy mit kezdjünk ezzel. Nos, először is, ami az ENSZ és az EU közötti partnerséget illeti, ez egy nagyon kritikus pillanat. Az Európai Unió a multilateralizmus szakértője, az egység és a sokszínűség, ami meghatározza az Európai Uniót, plusz a komplementaritás, a szubszidiaritás, stb. De összességében ez egy kísérlet. Azt próbáljuk megmutatni, hogy közösen többet tudunk elérni, mint elszigetelten. Az ENSZ ennek egy nagyobb változata, és ebben még nagyobb a sokszínűség, a diversitás és az egyenlőtlenség. Most, ahogy önök is tudják, az Atlanti óceán másik oldalán a kormány hát eléggé szkeptikus azon elvekkel kapcsolatban, amelyek eddig összekovácsoltak bennünket. A fejlesztési kudarcok, a konfliktusok felmerülése, és az extrémizmus a társadalmainkban egyre inkább kitűnik és szembeötlik. Én azt mondanám, hogy a fejlesztési bizottság számára nagyon fontos, hogy az SDG-ket ne csak céloknak tekintse, han, amelyek a fejlesztés fő prioritásait meghatározzák, hanem keretet kell, hogy biztosítsanak arra, eh, hogy a fejlesztést megközelítsük, de olyan módon, hogy ez túlmutasson a eh, gazdasági fejlesztésen. A szociális méltányosság, a fenntartható fejlődés eh, is fontos szerep, illetve az egyetemesség. Az SDG-k ugye mi történik Gambiában, Németországban, Kínában, az Egyesült Államokban, erre ez mind, minden országra kiterjed, ezek egyetemes célok, alapvető elveket vetnek fel, és a fenntartató fejlődés számára lehetővé teszik, hogy az oktatás infrastruktúra az élet körülmények javítását elérjék, hanem szociális kohéziót is kialakítanak. Az egyensúlytalanságot túl sokáig nem tematizáltuk és ez, ennek következtében széteshetnek társadalmak. Etiópiában, Szomáliában jártam nem régiben. Amikor a klímaváltozás hatásairól beszélünk, extrém időjárási jelenségekről, szárazságról, ez már nem absztrakt fogalom. Afrika szarva és Etiópia súlyos asszályt tapasztal. Most ez sokkal rosszabb, mint a 80-as években volt, és mégis mivel együtt ruházunk be a katasztrófa megelőzésben, mivel az Európai Bizottsággal és az ENSZ családdal együtt közösen mobilizáljuk a sürgősségi fellépési lehetőségeket, sikerült megelőznünk súlyos éhénységeket a fejlesztési agendában a sürgősségi fellépés és a hosszú távú fejlesztés közötti kapcsolatot is lefedjük. Az ENSZ fejlesztési programjában elköteleztük magunkat amellett, hogy az SDG-ket alapnak tekintjük, és erre építjük a következő generációs fejlesztési programokat. 104 országból kaptunk kérést arra, hogy az SDG-ket a nemzeti és helyi programokba integráljuk. Sok országban, például a miniszterelnöki hivatalokban hoztak létre ilyen SDG osztályokat, partnerségeket kutatnak fel, partnerségi lehetőségeket, önkormányzatokat vonnak be a polgármesterek kifejezetten támogatják az SDG megvalósítást. Emellett a fenntartható fejlesztési célokat, célokra úgy tekintünk, mint a források mobilizálásának lehetőségére, amely túlmutat a költségvetési finanszírozási lehetőségeken sok országban. hogyha sikert akarunk elérni ebben a nagy átalakulásban, legyen szó az alacsony szélkibocsátású gazdaságról, vagy a foglalkoztatási lehetőségekről, afrikai, több millió, milliárd afrikai polgár számára a munkahelyteremtésről, hatalmas beruházásokra van szükség a magángazdaságban, a pénzügyi piacokban, forrásokban nagy változásokra lesz szükség, és súlyos, kritikus helyzetben vagyunk. ezer milliárd dollárra rúg, rúgnak az afrikai központi banki tartalékok, és ebből 600-700 milliárdot nem ruháznak be, hanem New Yorki, Hongkongi, Zürichi tőzsdén parkolják ezt a pénzt gyakorlatilag. A finanszírozás rendelkezésre állása és a fejlesztés egyértelműen összefügg. Tehát az, ezeket a pénzügyi kérdéseket is fel kell vetnünk. Az sdg megvalósulása elengedhetetlen, ezt már elkezdtük, partner kormányokkal hozunk programokat, SDG innovációs laborokat hozunk létre, ezek platformok, ezeken a különböző minisztériumok, a magánszektor képviselői, eh, a kreativitásban dolgozók, az egyetemek, a kutatók eh, állnak össze, és igyekeznek eh, gyakorlati megvalósulású lehetőségeket kidolgozni. Miért fontos mindez? Azért, mert az sdg egy másik fontos felvetésből indulnak ki, a egy célba való beruházás a többi célban is előrelépést jelent majd. Csak így fogjuk tudni elérni eh, a pénzügyi miniszterek számára, pénzügyi miniszterek számára is megfelelő érvelést. Olyan keretet kell létrehoznunk, amely eh, kifejezetten explicit. Amikor klímaváltozásról, eh, a szénkibocsátás csökkentéséről beszélünk, ezzel az energiához való és a tiszta energiához való hozzáférést is támogatni tudjuk Afrikában. A megújuló energiaforrások használata a vidék fejlesztésének vagy fejlődésének felgyorsulását is jelenti, és Afrikában még mindig a népesség nagy része vidéken él és mielőtt kettőt pislantunk, már, pislogunk, már rögtön két-három célban előrelépést értünk el. Ez a holisztikus megközelítés fontos eleme a civil társadalmi közösségek és a magángazdaság mellett, tehát a kormányok így tudnak hozzájárulni a megvalósuláshoz. Az új stratégiai tervvel az UNDP-ben úgy látjuk a szerepünket, hogy ez nem csak a válságban lévő országokra és a legkevésbé fejlett országokra koncentrál, hanem Hogyha elfogadjuk, hogy az SDG keretet jelentenek minden ország számára, akkor látnunk kell, hogy a közepes jövedelemmel rendelkező országokban folytatott munkánk is kritikus jelentőségű. A, a világ szegényeinek nagy része közepes jövedelmi országokban él. Az, egy, az egyenlőtlenség, fenntarthatatlanság, a rossz kormányzás leginkább a közepes jövedelmi országokban merülnek fel a fejenkénti GDP egyedüli használata a fejlesztés, fejlődés mérésére nem ideális megközelítési mód. Ezt azért mondom, mert a források végesek, választanunk kell, döntenünk kell, és gyakran a döntések, amiket hozunk, úgy tekintenek a fejlődési, fejlesztési kudarcokra, mint hogyha ez a derült égből lett volna, mint hogyha ennek nem lett volna előzménye úgy tűnik, mintha az extrémizmus most ütötte volna fel a fejét, holott ez évtizedekre visszamenő, évtizedes feszültségekre, konfliktusokra, a fellépés elmaradására visszavezethető jelenség. Egy békefenntartó misszió küldeni egy országba, akár százszor többe kerül most, mint hogyha ugyanabban az országban az elmúlt évtizedekben éves szinten támogatást nyújtottunk volna a kapacitások kiépítésére és, és erősítésére. Ezek a dimenziók kifejezetten összefüggnek, ezek a fejlesztési bizottság illetékességébe is tartoznak. Az sdg segítenek nekünk abban, hogy a költségvetési minisztériumi reszortbeli akadályokat leküzdjük. A humanitárius fejlesztés, a fejlesztési politika e, is e, ide kapcsolódik, és egy megelőzőbb, preventívebb politikára van szükség, és Kuteres főtitkár erre helyezi a hangsúlyt. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen az áttekintést. Azt hiszem, hogy ebből azt vonhatjuk le, hogy igen, vannak problémák a világon, de vannak megoldások is. Két delegáció is utazott, az egyik közép-afrikai köztársaságba, egy másik pedig Szenegálba és itt a békefenntartó missziók is említésre kerültek, és el se akarom képzelni, hogy milyen sokat költöttünk arra, hogy megpróbáljuk ezt az országot visszatéríteni a rendes kormányzás útjára. És az emberek folyton azt mondják, hogy biztonság nélkül nincs fejlesztés, de a másik ennek az éremnek az, hogy nincsen biztonságfejlesztés nélkül, és azt hiszem ezt láthatjuk a közel-keleten is jelenleg. Az egyenlőtlenség, a fiatalok munkanélkülisége és reménytelensége szintén ösztönzője a konfliktusnak, és ezt sok országban láthattuk már. Hosszú távú perspektívát kell tehát kínálnunk, és mielőtt idejöttem, erről beszéltem a miniszterekkel is. A kollégák szeretnének néhány kérdést feltenni, Anni Lícsel fogom kezdeni. Ő New Yorkban volt. Köszönöm. New Yorkban már találkoztunk. Nagyon örülök, hogy Venta úrral és másokkal itt részt vehetünk. Először is szeretném megköszönni. Egy nagyon jó lehetőséget adott nekünk arra, hogy a fenntartható fejlődési célokat eh, népszerűsítsük. Nem tudom, hogy látta-e az erről szóló filmet, eh, amelyben az van, hogy az országok hogyan fejlődnek eh, ennek keretében. És ahogy említette, az Európai Parlamentben azon dolgozunk, hogy a fejlesztési politikákon túllépjünk, és itt a saját határainkat is tágítjuk. A textil ellátási lánccal kapcsolatban írtunk egy saját kezdeményezésű véleményt, és a bizottság megmondta nekünk, hogy, hogy ne zászlóshajó jelentésként fogalmazzuk ezt meg. Mi megtettük a lehető legjobban, bevontuk ebbe a fenntartható fejlesztést, és vannak olyan települések, amelyek már próbálkoznak ezzel a fejlesztéssel, tehát most azt kell megtalálni, hogy hogyan lehet az ENSZ-t összehozni a városházákkal. azért eh, késtem el, mert egy workshopon vettem részt eh, klímadiplomáciával kapcsolatban. Tehát hogyan lehet a környezetvédelmet is bevonni a diplomáciába? Hogyan tudjuk a tudásunkat és az Európai eh, Parlament, illetve a külügyi szolgálat tudását felhasználni arra, hogy erről többet megtudjunk? A kérdésem az lenne, hogy volt egy parlament közi találkozó nemzeti és afrikai parlamentek között is, ahol a fejlesztési célokról beszéltünk. Szeretnénk eh, erről többet tudni. Eh, van-e tapasztalata, vagy legjobb gyakorlata arra, hogy hogyan lehet a parlamentekkel jól együttműködni, és eh, hogy mit remél a mi parlamentünktől, hogyan tudunk segíteni? Itt van Latin Amerika, az AKC országok. Hogyan tudjuk ezeket bemutatni, és még jobban bemutatni? De talán ön tud olyanokat is, amelyek, amely parlamentek nagyon jól végzik a munkájukat a fejlesztési célokkal kapcsolatban. Talán erről is mondhatna valamit. Köszönjük, Árna. Azt hiszem, hogy Barbarát is kellett volna itt üdvözölnöm. Jó barátja a szakbizottságunknak, és amit Arni mondott, arról az jutott eszembe, hogy egy kiváló kiállítást rendezett Barbara is néhány évvel ezelőtt. És itt szó volt arról is, hogy a magas szintű politikai fórumok előtt mást is kellene tennünk, talán éves valamilyen módon megemlékezni arról, hogy ez megtörténik. És a saját kormányunk elszámoltatása is nagyon fontos. És ezért örülök nagyon annak, hogy József Faria itt van. Ő árnyékelőadó előadó a Környezetvédelmi Szakbizottságban a fenntartható fejlesztési célokkal kapcsolatban. Mi mindig azt mondjuk, hogy ez nem csak egy fejlesztési politikai cél, hanem az egész unió politikáiról szól. Tehát Faria úr, nagyon örülök, hogy itt van, és azt hiszem, hogy fogunk még lehetőséget találni arra, hogy a parlament, hogy a bizottságaink együtt működjenek, mert ez az egész parlament szempontjából fontos. Kérem, szóljon hozzá. Köszönöm, elnök asszony. Portugálul akartam beszélni, de azt mondták nekem, hogy itt nincsen portugál nyelv, tehát lesznek a hozzászólásomban hibák. Bear with me. Uh, I would like to start firstly to thank uh, uh, Akim Steiner. Uh, the... Az tehát szeretném uh, megköszönni, hogy uh, tájékoztatott minket, és hogy milyen fontos és uh, ösztönző beszédet tartott az ENSZ-ben. Tehát bizonyára, csak hogy tudja, hogy ki vagyok, én egy portugál képviselő vagyok, a néppárthoz tartozom, és a Környezetvédelmi Szakbizottság tagja vagyok tehát a környezetvédelemre fogok koncentrálni. Én voltam az előadója annak a jelentésnek, ami a nemzetközi kormányzásról szólt, az óceánok irányításáról. Ez a 2030-as fenntartató fejlődési célokról szólt. Részt vettem az óceánokról szóló konferencián New Yorkban. Én voltam az Európai Parlament delegációjának a vezetője. És árnyék előadója vagyok még az Európai Uniós fenntartatósági fellépésnek is. És mind a két jelentésben fontosnak tartottuk, hogy az unió elköteleződését, és különösen a parlament elköteleződését megmutassuk az iránt, hogy a 2030-as keret irányába induljunk el. A szavakból tettek is lesznek, az elmúlt években az Európai Unió fontos szerepet töltött be a 2030-as napi rend területén, illetve a szegénység felszámolása és a fenntartható fejlődés is nagyon fontos volt számunkra, nem csak a 2017-es fejlesztési célok, hanem az ehhez kapcsolódó 169 cél is ide kapcsolódik, és próbáljuk a párizsi megállapodás vállalásait is teljesíteni. Árnyék előadónak választottak az európai fenntarthatósági fellépés kapcsán is, és ez egy egyedi lehetőség volt az Európai Parlament számára, hogy koncentrálja a saját jövőképét. Ugyanakkor az Európai Parlamentben kompromisszumokat fogadtunk el 2017. július 6-án, És azt kell, hogy mondjam, hogy még mindig nagy utat kell bejárnunk. Egy egyértelmű globális európai stratégiát határoztunk meg a 2030-as napirend megvalósítására, ami az összes belső és külső politikát magában foglalja. És egy részletes úti tervet is megfogalmaztunk egy utánkövetési rendszerrel kapcsolatban. És az Unióban a fenntartható célok megvalósítása is szerepelt ebben. Steiner úr, az Európai Parlament arra kérte az Európai Bizottságot, hogy tartsa tiszteletben azt a kormányzási napirendet, amelyet elfogadtunk, és ezt a 2030-as napirend, illetve a 2002-es Johannesburgi dokumentumban is szereplő módon és 2012-ben pedig a fenntartható fejlesztési célok is ide tartoznak. Az Európai Parlament tavaly arra is felkérte a bizottságot, hogy gondoskodjon arról, hogy az Európai Unió külpolitikája legyen kompatibilis a fenntartható fejlődési célokkal, és azonosítsa azokat a területeket, ahol szükség van arra, hogy új intézkedéseket fogadjunk el vagy hajtsunk végre, annak biztosítására, hogy az Európai Unió külpolitikája hozzájáruljon a fenntartható fejlődési célok megvalósításához, és ne kerüljünk konfliktusba, különösen a fejlődő országokban. És Steiner úr, az Európai Parlament 2017-es állásfoglalása ezért kérte a bizottságot arra, hogy minél hamarabb alkosson meg egy működőképes folyamatot, amelyet jelenleg is folytatunk, és hogy tegyen egy javaslatot egy átfogó globális fenntartható fejlesztési stratégiára. A, hatod, a július 6-án elfogadott javaslat nagyra törő volt, és ezt ez kitért a klímaváltozásra, a dekarbonizációra, az óceánok védelmére, a körforgásos gazdaságra és az erőforrás hatékonyságra, a technológiára, innovációra, a fenntartható mezőgazdaságra és természetvédelemre, a 2030-as napi rendbevezetésére az európai szemeszterbe, az egyenlőtlenség elleni küzdelemre, a tagállamok között, illetve a legkiszolgáltatottabbak védelmére. De Steiner úr, mindez még mindig nem elég. Tisztában vagyunk azzal, hogy a fenntartható fejlődési célok eléréséhez egy átfogó megközelítése lesz szükség. Az érdekelt felek részvétele nem csak az unió részéről, hanem az egész világ részéről nagyon fontos. Egy globális világban élünk, és ezért globális fellépésre van szükség, ez létfontosságú. Most pedig, amikor úgy tűnik, hogy egyes országok leszakadnak tőlünk ebben a küzdelemben, mint például az Egyesült Államok teszik most, az ENSZ azon képessége, hogy a 2030-as célokat elérje, veszélybe kerül. És ezen kívül Anthony Gutierrez a hazám fia, és ő is nagyon proaktív és nagyon tevékeny ember. De ez még mindig nem elég arra, hogy gyorsabb haladásra ösztönözze ezt a területet. Lezárásként azt szeretném csak elmondani, hogy ön is ezt mondta, az Atlanti óceán mind a két oldalán szkeptikus a kormányzás, tehát hogyan tudunk ezzel együtt élni. Lezárásként azt tudom mondani, hogy valamennyien hiszünk abban, hogy a fenntartható fejlesztési célok örökséget jelentenek nem csak Európa, hanem az egész világ számára és a következő generációkra ezt fogjuk hagyni. Steiner úr, az állásfoglalás kapcsán július 6-án már elmondtam, hogy a parlament megmutatta, hogy egy jobb jövő létrehozásában fontos szerepet vállal, és ez fenntarthatóbb lesz Európa és a világ többi része számára is. Köszönöm szépen! Remélem, hogy az angolom nem volt olyan eh, rettenetes. Okay, well, thank you. Nagyon szépen köszönjük. Mivel ön eh, a vendég, ezért eh, nagyon engedékeny voltam az idővel. Nagyon hasznos volt, hogy hallhattuk az ön álláspontját. Nagyon fontos ez számunkra. Most pedig Musa Amul Enyászinak adok szót, aki Gambia képviseletében érkezett, és megkérem, hogy mondjon néhány szót a delegációjáról, és reagáljon arra, amit Steiner úr mondott. Parancsoljon! Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azért vagyok itt, hogy megosszam önökkel, hogy mit tesz Gambia annak érdekében, hogy teljesüljenek a fenntartható fejlődési célok, és hogy milyen támogatásra számít Gambia az Európai Uniótól és más fejlesztési partnerektől. A bevezetőmben eh, azt mondanám, hogy a 2016. decemberi és 2017. áprilisi választások után egy új fejezet indult Gambiában, ekkor újra definiáltuk a nemzet prioritásait, amelyek eh, egyebek között a következők voltak. A nemzeti politikák eh, átdolgozása a külföldi beruházás vonzására a gambiai népesség javára. A kormány előmozdította a demokrácia és fejlesztés ügyét a 2030-as rend értelmében. A kormány hatalmas lépéseket tett és a politikai döntéshozók átfogó politikákat fogadtak el és hajtottak végre a béke, illetve a fenntartható fejlődés érdekében. A 2030-as napirend és a fenntartható fejlődési célok előtt már a 2000, 2000-es milleniumi nyilatkozatban körbeírt fejlesztési célok érdekében dolgoztunk. Egy új nemzeti fejlesztési tervet készítettünk el, amely azonosította a kormány prioritási területeit, és olyan fellépéseket határozott meg, amelyek az emberek szükségleteihez igazodnak. Ez alkalmazkodik a fenntartható fejlesztési célokhoz, mivel mind nemzeti, mind globális szintű hatása van. Egy dualisztikus megközelítést alkalmazott, gazdasági, környezetvédelmi, szociális és kormányzási aspektusok is vannak benne, illetve az egyenlőtlenség csökkentésére is koncentrál, a megújuló energiaforrásokat is bevonná, az infrastruktúra, illetve a turizmus fejlesztése, valamint a gazdaság erősítése is szerepel benne. Gambia prioritásai a Nemzeti Fejlesztési Tervben szerepelnek. Ennek a tervnek a fő célját nyolc stratégiai prioritáson keresztül szeretnénk elérni. A jó kormányzás helyreállítása, az emberi jogok tisztelete, a jogállam, a polgárok felhatalmazása, a decentralizáció és a helyi kormányzás. A második a gazdaság stabilizálása, a növekedés stimulálása és a gazdaság átalakítása. Hármas a mezőgazdaság modernizálása, illetve a halászaté is, egy fenntartható élelmiszerbiztonság és szegénység csökkentése. Negyedik, az emberekbe való befektetés az oktatás és az egészségügy fejlesztése révén, és egy gondoskodó társadalom kialakítása. Ötödik, infrastruktúra bővítés és az energiaszolgáltatások helyreállítása. Hatos, egy befogadó turizmus kialakítása a tartós jó érdekében. Hetedik a fiatalok felhatalmazása. És a magánszektort kell a növekedés motorjává tenni, és a munkahelyteremtést így ösztönözni. Hét átfogó tényező számít ide, ami kiegészíti ezt a nyolcas felosztást. Először egy közigazgatási szektor, amely hatékony és a polgárok érdekében dolgozik. Második a gambiai nők felhatalmazása, hogy azok teljes potenciáljukat kiteljesíthessék. In national development. Negyedik, a, gazdas- a környezetvédelmi fenntarthatóság a klíma eh, reziliens eh, gazdálkodás, illetve a megfelelő földhasználat. Eh, ötödik, digitális nemzetté tenni Gambiát és egy modern információs társadalmat kialakítani. Hatos, egy civil társadalom, amely elkötelezett és ér- értékes partnere a nemzeti fejlesztésnek. Végül pedig a hetedik, a bizonyíték alapú politikai tervezés megerősítése. És ebben az értelemben egy új alkotmányt fogunk kidolgozni és elfogadni, az elnyomó jellegű törvényeket megszüntetni, és erősíteni fogjuk a jogalkotást, illetve az igazságszolgáltatást felgyorsítanánk, megszületítanánk az ombudsman helyzetét és az alternatív vitarendezési titkárságot, és az igazságszolgáltatáshoz való bővebb hozzáférést szeretnénk nyújtani. Az igazságszolgáltatási mechanizmus, illetve egy nemzeti emberi jogi bizottságot fogunk létrehozni, illetve egy korrupcióellenes bizottságot. Egyéb intézkedések például a a NALA, vagyis a jogsegély szervezetet is létre fogjuk hozni. Egy olyan nemzeti gyűlést, egy független választási bizottságot és egy oktatási intézményt. Ezek az intézmények jobb pozícióban lesznek ahhoz, hogy a stratégiai prioritások céljait elérjék, és a jó kormányzást megvalósítsák. Ugyanakkor ezeknek a területeknek a fejlesztése megkívánja, hogy a partnerek bevonódjanak mind nemzeti, mind pedig nemzetközi szinten. Csökkenteni akarjuk a szegénységet, több munkahelyet teremteni, és fokozni az élelmiszer önállátást. Így járulunk hozzá a nemzeti fejlesztéshez és ahhoz, hogy a fenntartható fejlesztési célok teljesüljenek. Ez egyértelmű, látható a kormány vállalásaiból is, és számos partnert vontunk be, például Kínát és Törökországot. Egy olyan szervezet, mint az Európai Unió, különösen a biztonság és a fiatalok felhatalmazása, illetve más területeken fontos szerepet tölt be. És ez nagyon fontos a mi fejlődésünk céljából. A Nemzeti Fejlesztési Terv kialakítása a pártatlan nemzetgyűlés, a független igazságszolgáltatás, a Béke és Megbékélés Bizottsága, az ipar szereplői, a független sajtó és a Nemzeti Fejlesztési Stratégia is része ennek. Steiner úrnak fél ötkor el kell mennie, tehát ha megtenné, hogy lezárja a hozzászólását, három nagyon fontos dolgot szeretnék mondani, ahol Gambia együtt szeretne működni és támogatást szeretne az Európai Uniótól. Egyrésztről a donorok bevonódása a technikai támogatásba és tanácsadásba, mind a két aspektusban. Ezen kívül az összes fennálló kormánykölcsönöket szeretnénk megoldani, és meg akarjuk erősíteni az intézményeinket. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Okay, colleagues, I'm going to be tougher with all of you. We have three people. Nagyon kemény leszek mindenkivel, kedves kollégák. Hojbuk, Kenge, Schwein, Mindenki másfél percet kap maximum. New Yorki járat nem vár ugyanis. Herzlichen Dank, Linda, herzlichen Dank. Köszönöm szépen, Linda, köszönöm szépen Steiner úrnak eh, a hozzászólását. Nagyon izgalmas volt ez a stratégiai terv, amely különböző eh, szinteken valósul meg, egészen a helyi szintig jó lenne ezekről az innovációs laborokról hallani, amikről beszélte, amelyeket most hoznak létre. Egy kicsit fragmentálódott egyelőre ez a megvalósulás. Van -e egy platform, ahol ezt összehozzák, ahol ez összekapcsolódik, és ahol a különböző régiók kapcsolatba léphetnek ezt tekintve. Aztán az SDG komplexitásáról is beszélt, igaza van teljesen, ez abszolút komplex, és ezért nem csak arról van szó, hogy a pénzt hogyan osztják szét, hanem arról is, hogy minden politikai részterület tekintetében meg kell vizsgálni, hogy hol felelnek meg az SDG-knek, és hol nem. Mezőgazdasági politika, fejlesztési politika, akár kereskedelmi politika illetve a szociális összetartásról is beszélt, ennek az erősítéséről. Itt is hangsúlyozni tudom, hogy semmit nem fogunk elérni a klímavédelemben, illetve a környezetvédelemben, hogyha a szociális igazságosságot nem valósítjuk meg, hogy az embereket nem emeljük ki a szegénységből. Ez teljesen logikus. Köszönöm szépen. Cecil kiengetessék. Ringrazio anch'io e signor Steiner. Én is eh, köszönöm Steiner úrnak eh, ezt a pontos beszédet és az információkat. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos egy olyan fenntartható fejlődés elérése, amely mindannyiunk érdeke és a programunk középpontjában áll. Én most eh, megpróbálom a különböző pontokat eh, összekötni, hogy egy holisztikus eh, megközelítés mellett állja ki. Ez fontos, ugyanis a társadalmi fejlődéshez az emberi tőkéből kell kiindulni, tudni kell, hogy a különböző kormányok és intézmények beruházásai hova kell, hogy menjenek. Alulról építkezve holisztikus megközelítésre van szükség, és befektetni az emberi tőkébe. A személy kell, hogy legyen a középpontban. Produktív modellekre van szükség, amelyek kompatibilisek a 17 fejlesztési céllal ezeket a modelleket eh, az iparosításnál is figyelembe kell venni, anélkül, hogy túlzott károkat okoznánk a környezetben, ahogy ezt már többen is mondták. Tehát új modellekre van szükség, eh, a zöld gazdaságba, a kék gazdaságba kell befektetni, a környezetvédelembe. Hogyha azonban ez nem egy globális megközelítés része, akkor nagyon nehéz lesz a monitoring. A gambiai kollégák sajnos be is kell fejeznem őszétek egyébként a demokrácia és a béke fontosságáról. Vannak különböző megállapodások, ezeket ellenőrizni kell, monitorozni, annak érdekében, hogy a 2030-as célok megvalósuljanak. El is, Line, kérem, hogy szintén röviden Köszönöm, hogy itt van és beszél a célok egyetemességéről, illetve arról, hogy a folyamatnak befogadónak kell lenni, és a helyi hatóságokat is be kell vonni, a nemzeti parlamenteket. Az, hogy ne hagyjunk senkit hátra, egy a jobb jövőnk záloga. Az új terv megfogalmazásának első pillanatától kezdve azon dolgozunk, hogy az európai kormányok és a bizottság egy európai keretet hozzanak létre a fenntartható fejlesztési célek megvalósítása érdekében. Sokkal többet kell még tenni. 2015-ben kezdtük ezt a harcot, de azóta már is megváltozott a világ, és nem jobb lett. Legalábbis számos vonatkozásban az új amerikai kormány tettei különösen aggasztanak, és én úgy gondolom, hogy az EU-nak példát kell mutatnia a célok megvalósítására, mert komoly kockázata van annak, hogy ezek a célok papíron maradnak és nem valósulnak meg 2030-ig, akkor, hogyha nem teszünk oda erőforrásokat az európai kormányoknak, tehát továbbra is az a feladatuk, hogy a 0,7%-os jövedelem, nemzeti jövedelem arányos, hogy is mondják ezt angolul? Így van, GDP-re gondoltam. Aztán ott van az inflált támogatások problémája is. 0,27% Olaszországba, de hogyha a menekültekre költött pénzeket kivesszük, akkor már is csak 0,20. Tehát a helyi erőforrások mobilizálása, illetve a saját cégeink adóelkerülésének legyőzése szintén fontos kérdések. Az egyenlőtlenséget azonban nem csak GDP-vel lehet mérni, ahogy ön is mondta. Nagyon kevés, néhány másodperce maradt, hogy válaszoljon. Ugye a 21-es napirendi pont pont a 0,7%-os célkitűzésről szól. Steiner úr. Köszönöm, és mivel egy olyan bizottságban vagyunk, ahol gyakran esik szó ezekről a dolgokról, itt még valójában azt is elmondhatom, hogy nem a vége ez a, ennek a, a beszélgetésnek, sőt, még csak nem is a végkezdete. De néhány dologra reagálnék. Az első a parlamentekkel való együttműködés. A gambiai kollégáknak úgy tűnik el kellett menniük, de valójában minden országra igaz, hogy lehet persze az ENSZ felé figyelgetni, a monitoring, az önértékelés referencia pontjaként, ahogy ön is mondta az imént, de az elszámoltathatóság azért alapvetően mégiscsak otthon kell, hogy kezdődjön a parlamentekben, ezért fontos az ő szerepük. A végrehajtó hatalom, a kormány aláírja ezeket a nemzetközi megállapodásokat, de a a végrehajtó hatalom aztán vagy betartja azokat, vagy nem, részint, vagy nagy részt az elszámoltathatóságnak köszönhetően, illetve annak fényében a nemzetközi, a parlamenti unió a parlament iránti tiszteletből nem mondom most el, hogy melyik parlament jár el helyesen, illetve legjobban, legsikeresebb, és melyik nem. Van erre egy parlamenti uniós jelentés, és az E, Nemzetközi Parlamenti Uniós lapon találhatók ezek az adatok, valamint az UNDP honlapján is látnak jó példát arra, hogy egyes parlamentek hogyan valósítják meg az elszámoltathatóságot. És az utolsó megjegyzés arra, amit Eli, kép, Eli mondott, azt gondolom, hogy az európai polgárok, az európai országok nagyon aktívak voltak. Vannak olyan országok, amelyek már elkészítették a nemzeti fejlesztési tervüket. Az Európai Bizottságon belül azonban, a, ami a programokat illeti, úgy tűnik, hogy egyelőre még a meghallgatási szakaszban vannak. Én parlamentként a, önöket arra kérem, hogy ne, ne csak azt gondolják, hogy a harmadik országokkal való kapcsolataikat érintik az SDG-k, bár az is egy igaz, kétoldalú együttműködés, az SDG-hez kapcsolódó beruházási politikák, az innovációs laborok támogatása, ezek mind fontosak, de a végén az SDG mégiscsak arról szól, hogy az Európai Unió projektjé is koherense. Mert az SDG arról szól, hogy van egy feszültség az állandó növekedési paradigma, illetve egyes emberek frusztrációi között. Az ökológiai valóságot az gazdasági infrastruktúra döntésekben nem vették figyelembe. És erre mondták azt sokan, hogy ez nem megfelelő hozzáállás. Az SDG nem a válasz, hanem egy egyesítő keret, és ebben az értelemben elég sikeres. Amikor a New Yorki fórumra nyáron sor kerül, és 45-50 ország benyújtja a nemzeti jelentését. E, a múltkor, e, tavaly évben 45-öt vizsgáltunk meg, és 60 ország szerette volna benyújtani. E, ez egy lehetőséget ad, hogy globális szinten, egészen az önkormányzati szintig átbeszéljük ezeket a dolgokat. Európában, Ázsiában, Latin Amerikában és egyébként az Egyesült Államokban is folyik a munka. Faria úr azt mondta, hogy szkeptikus vagyok. A szkeptikus My, uh, my adjective. But in its skepticism... Tehát én arra gondoltam, hogy skeptikus vagyok az Egyesült Államok kormányával kapcsolatban. Sajnálatos módon lehetnek tovagyűrűző hatások is. Az Undra döntés, amely uh, ugye az Undra, mint szervezet a palesztin uh, menekültek um, gondját viseli, ez a döntés, és ez egy tragikus döntés, mert nem csak a palesztinokat um, destabilizálja, hanem azokat az országokat is, amelyekben a palesztin közösségek élnek. Én éppen most jöttem vissza Libanonból. Tehát ezek a dolgok megint összefüggnek. És itt tényleg nem csak pénzről van szó, hanem arról, hogy a beruházási, a fejlesztési beruházásokat hogyan hozzuk meg, a döntéseket hogyan hozzuk meg ki kell alakítani fejlődési pályákat a saját társadalmunkon belül, illetve hogyan támogatjuk meg egymás fejlődését. Én azzal fejezem be, hogy a fejlesztési bizottságnak, a, a, a józanész hangjának megköszönöm ezt a munkát. Nagyon gyakran versenyben látjuk a világot, és nem pedig szolidaritásban, illetve egymás megsegítésében Európában az elmúlt években eh, szomorú tanulságokat kellett levonnunk, levonnunk azzal kapcsolatban, hogy hova visz ez minket. Eh, ez kezelhetetlen dolgokhoz vezet, a finanszírozhatatlan dolgokhoz vezet, és a elfogadhatatlan dolgokhoz vezet. Ahogy ezt eh, láttuk az újságokban és a híradókban is. Az SDG tehát nem csak egy keret, hanem egy ígéret is, az együttműködés, a kölcsönös együttműködés ígérete, a kölcsönös egymástól való függés dokumentuma, ahogy a főtitkárom, forgábbi főtitkárom mondta. Örülök, hogy találkoztunk, van, akit ismerek itt a teremben, és minden jót kívánok a munkájukhoz. Mi az ENSZ családban tudjuk azt, hogy ez a bizottság milyen fontos munkát végez, illetve azt is tudjuk, hogy a többoldalúságba vetett hit, amely ebből a parlamentből ered, ez mennyire fontos. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. We don't want to invite any transatlantic tweets our way. Örülök, hogy itt volt, és eh, az is hasznos volt, hogy kijavította ezt az angol kiejtési problémát Skeptical. Skeptical. Eh, reméljük, hogy eléri a gépét. Eh, talán strike már nincs, Bye. you. thanks so much. Have a good journey back. Okay, colleagues, a little later than we expected. We're going to move on to item 20. Következik a 20-as napi rendi pont, kedves kollégák, ez is nagyon fontos téma, Enrique Guerrero jelentése, humanitárius segítségnyújtási eszköz, az EDF. Ez sokkal több, mint a végrehajtás humanitárius segítségnyújtási eszközről van szó. Mimica, de biztos a március 6-án találkozunk a eh, középtávú felővizsgálatról. Ami még ennél is fontosabb, az MFF eh, vita kezdete és az új programok eh, alimentálása. Az AFET is készíti a jelentését, és mi pedig az jövőbeni MFF-ről, az új programokról beszélünk. A miniszterek tanácsának a napirendjén is volt ma ez a téma. Azt hiszem, hogy a jövő évi választásokon is nagyon fontos szerepet játszik ez. Majd Enrikének megadom a szót. Eh, Steiner. Eh, Köszönöm. Eh, Steiner úr, aki éppen most ment ki, azt mondta a záró hozzászólásában, hogy itt kellemes hangnemet ütöttünk meg, és én is megpróbálok így tenni. De néhány percig azért el fog tartani, amit mondani szeretnék. A különböző külső felépési eszközök az Európai Unióban közvetlenül kapcsolódnak a fejlesztési együttműködéshez, az Európai Fejlesztési Alaphoz és a humanitárius fellépéshez. Mi bizonyos parlamenti kontrollt látunk el a különböző munkacsoportokban, az fejlesztési együttműködési csoportban. Emellett struktúrált párbeszédet folytatunk stratégiai aspektusokról és a szakpolitikák tartalmáról a bizottsággal és emiatt ennek a jelentésnek az a célja, hogy hozzájáruljon eh, ahhoz az átdolgozáshoz, amelyet eh, a bizottság kezdeményezett eh, a három eszköz kapcsán, és megvizsgáljuk azokat a célokat, amelyeket kitűztek, amikor ezeket létrehozták. És meg fogjuk vizsgálni ezt is, hogy hogyan működnek, működtek 2014. januárjától 2017. júniusáig. Emellett a jelentés azt is kimondja, hogy mit kell tennünk a jövőben annak érdekében, hogy ezek az eszközök 2020-ra elérjék a céljukat, illetve hogy milyen javaslatokat, milyen szövegezéseket, milyen ajánlásokat tehetünk a következő több éves pénzügyi keret időszakára, ami 2020, 2021 kezdetétől fog majd indulni. Az Európai Bizottság nem sokára, május elején fogja bemutatni az első tervezetét a több éves pénzügyi keretre vonatkozóan. A jelentés figyelembe vette azokat a dokumentumokat, amelyekben más intézmények értékelése is szerepeltek, főleg az Európai Bizottság kapcsán. A civil társadalom egyes szereplői és civil szervezetek, például szakszervezetek is hozzászólhattak ehhez, illetve az Európai Parlament, illetve annak a dokumentációs alapjai is hozzászólhattak. A jelentésnek van néhány fontos része, amit most ki fogok emelni, mielőtt a konkrét tartalomról beszélnék. Szeretnénk megtartani, vagy még akár növelni is a fejlődési és a humanitárius alapot, és ez a jövőben is nagyon fontos lesz, mivel egyes globális szereplők illetve az Egyesült Államok jelenleg is csökkentik, vagy teljes mértékben megszüntetik a hozzájárulásukat a fejlesztési együttműködés bizonyos területein. Ezen kívül kimondjuk azt, hogy szeretnénk természetesen megőrizni a célkitűzéseinket, az értékeinket és az elveinket a fejlesztési együttműködésben és a humanitárius segítségben és szeretnénk eh, megelőzni ezeknek a politikáknak eh, az eszközé válását az Európai Unió külpolitikájában. Pénzügyi szempontból pedig eh, a fejlesztési célokra szánt összegeket nem szeretnénk más fontos célokra eltéríteni. Ugyan azok is lehetnek fontosak, de azokat nem lehet finanszírozni azokból az összegekből, amelyeket a fejlesztésre szántunk. Természetesen van egy gondolkodási folyamat a jelenre és a jövőre nézve, amelynek értelmében a nemzetközi keret feltételek megváltoztak, amióta ezek az eszközök elindultak. Például lettek fenntartató fejlesztési célok, az Addis Abebai menetrend, a Szendai megállapodás, amelyben a kockázatok, kockázatok csökkentését tűztük ki, ezen kívül volt a Párizsi klímacsúcs, és mindemellett az Európai Unióban bemutattuk a globális külpolitikai és biztonsági politikát, az európai humanitárius segítségnyújtási konszenzust, illetve a fejlesztési politika területén is egy hasonlót. És meg kell jegyeznünk, hogy ebben az új helyzetben a jövőbeli terveink is mások lehetnek. Ahhoz, hogy értékelni tudjuk ezeket a különböző eszközöket, ahhoz elfben létezik egy olyan elfogadható értékelés, amelyel a fejlesztési együttműködést, illetve a humanitárius alapot is át lehet alakítani, amely eredetileg is a terv volt, amikor ez létrejött, és ennek révén az eredeti értékei mentén járulhatna ez az alap hozzá a fenntartható fejlődéshez. Ezen kívül jelentős mértékben eh, csökkent eh, a szegénység eh, a világban, ami alapvető lényege a fejlesztési politikánknak. A világ több részén válságokat kezeltünk, és mindezt olyan rugalmasan tettük, ami lehetővé tette, hogy olyan hatékonyak legyünk, amit elfogadható mértékűnek tartunk. Mindenképpen egy konkrét fejlesztési együttműködési eszközről van szó, és itt jól működött a rugalmasság. Jó volt az, hogy tematikus programokra koncentráltunk, és a végrehajtás eredményei bonyolultan értelmezhetők mindazoknak, akik a terepen dolgoznak ezekben a témákban. És aggasztónak tűnik az, hogy végül is a fejlesztési együttműködési támogatások 20%-át nem sikerült az egészségügyi ellátásra és az alap- és középfokú oktatásra fordítani. A nagyobb költségvetés mellett azt figyeltük meg, hogy ahogy korábban is mondtam, aktívan sikerült csökkenteni a szegénység mértékét. A vége felé pedig 2016-os időszakban meg kell jegyezni, hogy ez a fejlesztési alap már a tagállamok kezében volt, és a tagállamok kérésére egyre nagyobb követelményeknek kellett megfelelni a biztonság és a migráció területén, amelyek egyes esetekben azt, vették, azt tették szükségesé, hogy az alapvető értékeinkkel vessük ezeket össze. Ami a humanitárius segítségnyújtást illeti, ez lehetővé tette, hogy a rugalmasság révén, illetve amiatt, hogy itt rendkívüli finanszírozást sikerült elérni, így nagyon sok válságot sikerült elhárítani a világon. Láthattuk, hogy a pénzügyi eszközök, amelyekkel jelenleg rendelkezünk, nem teszik lehetővé, hogy ugyanolyan intenzitással segítsünk minden válságon, de megpróbáljuk ezt megtenni attól függetlenül, hogy hol vannak azok, akiknek segítségre van szükségük. Ami az ajánlásokat illeti, a 2020-ig tartó időszakig az alapokkal való visszaélést elutasítjuk. Ezen kívül a tagállamok, amelyek ígéretet tesznek, valójában végül nagyon keveset adnak hozzá képest, amit az Európai Unió hozzájárulásként befizet, és így csökken a hatékonysága a fejlesztési célú együttműködés politikájának. Minden esetben azt kérjük, és ebben a jelentésben sincs ez másképp, hogy az alapok felhasználása legyen átlátható, és hogy az Európai Parlamentet se hagyják ki az elszámolásból és az ellenőrzésből az alapok végrehajtásakor úgy gondoljuk, hogy figyelembe véve, hogy milyen sok különböző válság robbant ki, amelyen még mindig meg kell birkoznunk 2020-ig, az eszközöknek eh, továbbra is megfelelő rugalmassággal kell rendelkezniük annak érdekében, hogy eh, ezeket össze lehessen hangolni a helyzeteknek megfelelő tartalékokkal. Konkrétan azt kérjük, hogy a humanitárius fellépéshez kapcsolódó alap párhuzamosan működjön az Európai Unió vállalásaival az isztambuli humanitárius paktum vállalásaival. A humanitárius segítségnyújtás konkrét jellege azt jelenti, hogy ha azt kérjük, hogy a fejlesztési célú együttműködésben különös módon kezeljék ezt az értékek mentén, akkor természetesen nagyobb prioritást kell adni a humanitárius segítségnyújtásnak. Ami a 2020-ig tartó időszakot illeti, szeretnénk autonómiát kapni a humanitárius és fejlesztési politikák területén. Hangsúlyozzuk azt az elgondolást, hogy az együttműködési politika és a humanitárius segítségnyújtás révén Európa megerősítheti a szerepét a globális szinten. Ezt nevezzük puha hatalomnak, és ez hatékonyan közreműködhet a konfliktusok megelőzésében és a béke elérésében ezen politikák révén. És természetesen ismét azt kérjük, hogy növeljék a hivatalos fejlesztési célú támogatást, ami jelenleg nagyon alacsony, alatta van azoknak a vállalásoknak, amelyeket Európa tehetne, és amelyekre már elköteleztük magunkat. Szeretnénk kiemelni, hogy a jövőben eh, nagyobb fokú rugalmasságra és egyszerűsítésre lesz szükség, de hogy ez eh, soha nem mehet kárára a társjogalkotónak, eh, vagyis az Európai Parlamentnek. Az Európai Fejlesztési Alap esetleges integrációja erről a szakbizottságunk mindig kedvezően nyilatkozott, ez egy költségvetési intézkedés lenne, és az az oka, hogy nagyobb átláthatóságot és talán következetességet szeretnénk adni a fejlesztési politikának. De itt sem jelentheti ez azt, hogy a legitimitást vagy a demokratikus kontrollt elveszítenénk a parlament részéről. Végül pedig szeretném azzal zárni, hogy néhány megjegyzést teszek. Az a jelentés, amely elkészült, az részben az eszközök gyakorlati megvalósításáról szól, az együttműködés és a humanitárius segítségnyújtás területén. De eljön egy olyan pillanat, ahol az Európai Bizottság is be fogja nyújtani a maga javaslatát a 2020 utáni időszakra, és ez lehetőséget ad majd a bizottságnak arra, hogy kifejezze a véleményét azt illetően, hogy hogyan kell ezeket az eszközöket alkalmazni, addig, ameddig azoknak az érvényessége le nem jár, illetve hogy mit szeretnénk, hogy a bizottság figyelembe vegyen, amikor bemutatja majd májusban a javaslatát a következő pénzügyi keretre vonatkozóan. Ebben szerepelnek majd a különböző eszközök, amiket a bizottság bemutat és ezekben az eszközökben szerepelni fog majd a humanitárius segítségnyújtás is. Az utolsó megjegyzésem az lenne, hogy a Fejlesztési Szakbizottság meg fog nyilatkozni, amint a bizottság bemutatja a saját javaslatát májusban. És akkor úgy fogunk megnyilvánulni, hogy a 2019-es választások után fogunk majd véleményt nyilvánítani, mert nehéz azt elképzelni, hogy egy májusban megválasztott parlament nem mondana semmit a többéves pénzügyi keretről, vagy az eszközökről, amelyeket gyakorlatba fognak átültetni már 2021. januárjától. Tehát ez azt jelenti, hogy több mint másfél éve lesz ennek a parlamentnek arra, hogy megnyilatkozzon. Tehát nem arról van szó, hogy ezzel a jelentéssel minden problémát megoldunk a jövőre nézve. Itt arról van szó, hogy húzzunk meg néhány irányvonalat amely a parlament számára létfontosságú a fejlesztési politikában. És ezzel közvetetten azt próbálom mondani az árnyékeladóknak, hogy kérem, hogy ne próbálják meg megváltani a világot ezzel a jelentéssel, mert lesz még alkalmunk arra, hogy ezt megtegyük, és elég nehezen ugyan, de el fogjuk érni a céljainkat. Thank you. Köszönöm szépen, Enrique. Köszönjük szépen ezt a kiváló áttekintést és a világos iránymutatást. A kollégáknak mindig azt mondom, hogy ne nyújtsanak be modostó javaslatokat csak azért, csak öncélúan, mert hogyha túl sok modostó javaslatot nyújtanak be, vagy túl hosszú a jelentés, akkor a kulcsfontosságú üzenetek elvesznek. Nagyon fontos tehát, hogy ezt tiszteletben tartsuk, és ne több száz módosító javaslat kidolgozására koncentráljunk. Árnyék jelentéstevők, Frank Enger a néppárt részéről, tessék. Köszönöm szépen, Linda. Enrikét szeretném biztosítani arról, hogy nem fogom megfojtani ezt a jelentést, és nem fogok öncélú módosító javaslatokat benyújtani. Én azt gondolom személy szerint, hogy ez egy, ez egy olyan megközelítés, amit én osztani tudok a külső finanszírozási eszközöket illetően, és az együttműködést illetően persze lesz egy-két pont, érdemi pont, amelyekben módosítási javaslatokat fogalmazok meg, mégpedig azért, mert nem értek mindennel egyet, Például a költségvetési támogatással kapcsolatban én egy kicsit szkeptikus szkeptikus vagyok, hogyha a paternalista megközelítéstől el akarunk tekinteni, hogy ezen túl akarunk lépni a fejlesztési politikában, akkor ez azt jelenti, hogy nem csak Közép-Afrikában, ahol adunk költségvetési támogatást, Persze ehhez bizonyos feltételeket kell eh, teljesíteni, és eh, meg kell, ki kell fizetni a eh, tisztviselők fizetését, a katonákat, stb. Mi nem tehetjük ezt meg, az, az államnak kell ezt megtenni, ezért figyelembe kell venni a helyzetet, és el kell fogadni egy olyan eszközt, ami lehet, hogy még nem érett meg teljesen, de el kell fogadni azt, hogy az egyik oka annak, hogy a partnereink, amelyek, akik most a fejlődés útjára álltak, egyre inkább hát kétségesen fordulnak az európai politika felé, az az, hogy képtelenek vagyunk ezt a költségvetési kérdést rendbe tenni. És hogyha Kínával, Oroszországgal, Törökországgal, Indiával, Japánnal eh, szemben meg akarjuk állni a helyünket, eh, akkor eh, figyelembe kell venni az érdekeinket, a saját érdekeinket is, és úgy kell megközelíteni a kérdést, hogy Európa Európát komolyan vegyék, és, és hozzáadott értéknek tekintsék az európai segítségnyújtást. Ez ettől, függ, ettől is függ a hitelességünk például. Nyilván nagyra értékelem az egyszerűsítéssel, a rugalmassággal, a, a tartalékképzés, rugalmasan felhasznált a tartalékképzéssel kapcsolatos megközelítést. Azt hiszem, hogy ez az a terület, E, amelyben fontos, hogy, hogy fellépjünk, hogy reagáljunk. És itt megint csak felmerülnek a konkurensek, a versenytársak, a kínaiak egyszerűen gyorsabban reagálnak, mint mi aztán holnap a törökök, és aztán holnap után mások lesznek azok, akik gyorsabban reagálnak, mert mi állandóan mindenféle formális eljárási részletekbe veszünk el, és nem vagyunk képesek gyorsan reagálni. Végül pedig fontosnak tartom, hogy biztosítsalak téged arról, hogy a frakcióm rendelkezésre áll ebben a témában. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy jó eredményre jussunk, hiszen a hitelességünkről van szó. A fejlesztési segítségnyújtásban betöltött szerepünk elengedhetetlen az európai öm, öm, hitelesség szempontjából. Hatékony fellépésre van szükség, például a közel-keleten is, ez egy fontos elem és ennek jól kell működnie. Ebben az összefüggésben mindenképpen támogatunk. Köszönöm. Thank you very much. Um, Cecil Köszönöm szépen, Cecil Kienge. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezeket a, ezt a, az áttekintést az eszközfelhasználásáról. Ez a munka, ez a jelentés megmutatja, hogy milyen fontosak ezek az eszközök. Itt közvetlenül a fejlesztési, együttműködési eszközökből indulnak ki, humanitárius segítségnyújtás, fejlesztési segítségnyújtás is felmerül. Én egy kicsit egy másik eszközre koncentrálnék itt most, amelyet egy afrikai misszión ismertem meg. Ezek az eszközök ezekhez bizonyos kritériumoknak kell, kell megfelelni. A rugalmasság, amiről ön beszélt, és ami nem csak ezekben az eszközökben jelenik meg, hanem más eszközökben is. Nos, tehát az átláthatóság, a parlament szerepe, ez mind fontos. Azt hiszem, hogy a fejlődés alapját képezik ezek az eszközök. Ma végigmegyünk ezeken a témákon, a DCIS-ről is beszéltünk, a civil társadalom szerepéről, Az érték, néhány nappal ezelőtt egy értékelésre kerül sor. Kérdés, hogy ezek az eszközök milyen értékelést kaptak? A közösen végzett, az Európai Bizottsággal végzett értékelés is nagyon fontos. Nagyon érdekes volt, ezek az eszközök segítettek abban, hogy világosabban lássam azt, hogy hogyan lehet a logikát használni, Vent a kollega is látta ezt Szenegában. Arról van szó, hogy ezek az eszközök szoros kapcsolatban állnak, és pontosan ez segíti az ellenálló képesség erősítését. Hogyha nem erősítjük az ellenálló képességet, hogyha nem erősítjük a humán tőkét, akkor nehéz lesz a fejlődés pályájára állni. Sok terület amelyeken fejlesztési együttműködést folytatunk, ezek az értékelés szempontjából nagyon fontosak. Itt a segítségnyújtás önmagában, hogyha csak a segítségnyújtásról beszélünk, akkor ez zsákutca. Ez nem nyerő pozíció a két oldal számára. A bucsárban pontosan ezt a megközelítést akartuk megváltoztatni. Azt kérem a parlamenttől, de természetesen a bizottságtól is, hogy az ellenálló képességre koncentráljunk. A helyi kapacitás erősítése, az autonómia kialakítása, hogy ezek az országok azt a fejlesztési szintet érjék el, amit mi is kívánunk nekik. sok ember menekül a saját hazájából, mert már nem tudott maradni. Erre is választ kell találnunk. Katalizátort kell találnunk, ösztönző a helyi fejlesztéshez. Köszönöm, Maria Holb. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Hédi Hautala nincs itt, és őt helyettesítem, hogyha ez egyáltalán lehetséges. Üdvözöljük a jelentés általános irányát, azonban világosabb állásfoglalásra van szükség, hogyha különböző fejlesztési eszközök és a humanitárius segítségnyújtás eszközéről van szó. Ami eh, minket meglep, az a diszkrepancia az értékelés és a javaslatok között. Gyakran nem igazán látjuk az összefüggést. Az Európai Bizottság azt mondja, hogy az eszközöket jól lenne összevonni, az értékelések viszont azt mondják, hogy az, ezek az eszközök a célnak megfelelnek. Az értékelés egyik fő üzenete az, hogy a partnerség, a fejlődő országokkal folytatott partnerség és az ownership egyre inkább elveszíti a jelentőségét az új fejlesztési politika új irányai hoz képest például a migráció területén. És az Európai Bizottság ezzel nem igazán foglalkozik. Az Africa Peace Facility-t nem értékelték, ez sajnálatos, holott évek teltek el az utolsó értékelés óta. A felmerülő problémákat illetően, ami a pénzek kezelését illeti, ebből a szempontból is jól lett volna értékelni. Ami pozitív az az, hogy az Európai Bizottság a civil társadalmakkal való együttműködést jobban Hangsúlyozza, Köszönöm. Köszönöm szépen. Én is szeretnék néhány mondatot mondani. Azt hiszem, hogy ez egy jó jelentés, Enrique. Egyetértek vele. Csak hadd térjek arra ki, amit Frank Engel mondott, hogy gyakran elfelejtjük azt, és hogy, hogy Afrikában verseny, verseny van, verseny merül föl a segítségnyújtó országok között, és most úgy látna, úgy tekintenek ránk, mint egy hát lassú, lassan reagáló szervezetre. Talán az Európai Bizottság kitér erre. Néhány évvel ezelőtt, amikor audit tal foglalkoztunk, és megnéztük a projektekre vonatkozó szabályokat. A probléma az az, hogy most már a projektek megvalósítása is hát idegességet kelt mindenkiben. Igyekszünk mindig a e, biztonságos oldalon maradni, holott ezek a projektek gyakran e, kockázatot jelentenek, és a kockázatot vállalni kell. A közép-afrikai e, közösségben például a fiataloknak csak egy kis pénzre van szükségük, nem sok pénzre, kis pénzre, hogy vállalkozásba kezdjenek. Például tegnap a workshopon beszéltünk arról, hogy fiatal vállalkozóknak kis, egy kevés pénzt adjunk. Egy németországi ö, résztvevő azt mondta, hogy de sok ilyen vállalkozás megbukik. Persze, hogy megbukik, nálunk is megbukik egy csomó vállalkozás, egy sor vállalkozás, de néhány sikeres, és ezt a kockázatot vállalni kell. Az auditorokat is be kell vonni ebbe a feladatba, a költségvetési ellenőrzésieket is, illetve a számvevőszéket. Nem tudom, hogy az Európai Bizottság, amikor a finanszírozási programot ellenőrzi, akkor beszélnek-e arról, hogy mi az, amit érdemes ellenőrizni, mi az, mi, mi, mi az a józanul vállalható kockázat, mi az az ellenőrzés, amit meg kell tenni hogyan lehet kis segítséget nyújtani. Olyanoknak például, akivel találkoztunk, egy mogyoró pucoló gépet, vagy hámozó gépet fejlesztett ki, és egyszerűen csak egy kis pénzre lett volna szüksége, hogy a marketinget elindíthassa. Amikor megkérdeztük, hogy hogyan tudunk segíteni, azt mondták, hogy hát nem tudnak NGO-val szerződést kötni, mert az audit szabályok, stb. stb. És ezzel különböző, a szerződés különböző szintjein ugye a pénz egyre fogy, mert hát mindenki a sápját leveszi belőle, úgyhogy hatékonyabbnak kellene lennünk, hatékonyabban kell működnünk. Mi vagyunk a legnagyobb donorok globális szinten, Persze nem ez a legfontosabb, hogy ezt nagy dobra verjük, de azt hiszem, hogy a partnereink más kapcsolatot ápolnak velünk, mint a más donorokkal. A demokrácia támogatása fontos, Gambiában is például erről beszéltünk a vendégeinkkel, de gyorsabban kell reagálni egyszerűen, és nem szabad éveket áldozni erre. És túlságosan gyakran a százszerzelékos biztonságra helyezzük a hangsúlyt. Nem biztos, hogy ez megterül. Megadom a szót a bizottságnak, tessék. Merci. <clears throat> Merci. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentés tevőnek az állásfoglal- a véleménytervezetért. Ez egy nagyon fontos témákat vet fel, de nagyon kiegyensúlyozott is. Ez mindenképpen fontos a bizottság előkészítő munkája számára az MFF-re vonatkozóan, illetve a következő MFF-re vonatkozóan. Három rövid megjegyzésem lenne. Az első az elsfoglás tervezetben megfogalmazott kérdés, tízes bekezdés, amely a 20%-os célkitűzést veti föl, amely, amelyet az alapszolgáltatásokra, oktatásokra kellene fordítani a fejlesztési, e, együttműködési e, eszközben ez egy előírás. A 20%-ot tiszteletben tartjuk. Azt gondolom, hogy a stratégiai e, párbeszéd, amit március 6-án ra tervezünk, ez is nagyon fontos szerepet fog játszani, hiszen ott majd eh, egy előadás keretében meg tudjuk mutatni, hogy ezt a 20%-ot tiszteletben tartjuk. A második fontos megjegyzés a 37-es bekezdésre vonatkozik, eh, amely eh, egyrészt a fejlesztési segítségnyújtásban támogatható, és ami nem támogatható, tehát ezek közötti különbségtétel. E, egyrészt a négyes fejezet, e, külső fellépések fejezet azt írja e, elő, hogy az alapoknak több mint 90%-a, tehát a külső finanszírozás 90%-a támogatható kell, hogy legyen a a szabályoknak megfelelően, és ezt is tiszteletben tartjuk, illetve mindenkit arról szeretnék biztosítani, hogy a külső alapok, amelyek az európai költségvetésből kapnak finanszírozást, ezt betartják. Ami a 37-es bekezdést illeti, egyrészt itt van a itt nem szabad összekeverni a dolgokat. Nagyon fontos, hogy a régió e, egyes egyes országaiban bizonyos fellépéseket tudunk támogatni, mert, mert támogatható kiadásokról van szó, más országokban pedig nem. Tehát ami nagyon fontos, az az, hogy a külső alapok nagy része tehát fejlesztési segítségnyújtásra megy, és ezt a célkitűzést, a 0,7%-os célkitűzést be kell tartani az Európai Unió számára, és 0,2%-ot a kevésbé haladott országok esetében. Ami a 41-es bekezdést illeti, azt gondolom, hogy a, ami a jogszabálytervezetek előkészítését illeti, itt fontos, hogy lássuk az csoportosított eszközök előnyeit, hiszen nagyon komplex a támogatási rendszer, és ez egy tulajdonképpen egy akadály ez gúzsba köti a külső e, fellépést. Fontos tehát az, els, a, az egyszerűsítés, e, de ez ne e, érintse hátrányosan az Európai Parlament illetékességét és jogköreit. A költségvetésbe, a fejlesztési alap költségvetésbe való felvétele alapjában véve erősíteni az Európai Parlamenti jogosultságát, és ezzel ez megvalósulna a fejlesztési alap költségvetésbe való felvétele, felvételével. Abszolút egyetértek az elnök asszonyjal, ez egy személyes megjegyzésem. Jobb lenne több kockázatot vállalni. Az Európai Unió egyre inkább ugye az érzékeny, sebezhető országoknak nyújt segítséget, és ez pont ez, ez a fejlesztési segítségnyújtás természetéből adódik, ez a létjogosultsága ezek, ennek, a program, ennek a programnak, tehát itt egy kicsit opportunistának kell lenni az ellenőrzéseket tekintve is, és a kockázatok vállalása elengedhetetlen ahhoz, hogy eredményre jussunk. Egyes országokban muszáj kockázatot válaszni, vállalni ahhoz, hogy hat, eredményt érjünk el, mert különben elszalasztjuk az esélyünket. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, Vincent. Azt hiszem, hogy jó lenne még egyszer meggondolni ezt a kérdést, a, az audit kérdését és az ellenőrzés kérdését. DJ Echo-nak is megadom a szót, Kim Elén. Köszönöm szépen, elnök a, asszony. Nagyon röviden kiegészítve azt, amit a DEFCO-tól érkezett kollégám mondott, ami a humanitárius segítségnyújtásra vonatkozó megjegyzéseket illeti, ezek lényegre törőek, általánosságban osztjuk az értékelést, úgy gondoljuk, hogy az eszköz releváns és a célnak megfelel, és emellett azt is el tudjuk fogadni, hogy folytatni kell a humanitárius segítségnyújtási eszközt, ahogy ezt az állásfoglalás tervezet is hangsúlyozza, és emellett azt is aláírjuk, hogy fontos a humanitárius segítségnyújtás megfelelő forrással ellátni, eh, a sürgősségi segítségnyújtási tartalékot is ideértve. A nagyobb költséghatékonyság is pozitív pontja ennek az állásfoglalás tervezetnek. Isztambulban a világ humanitárius csúcs találkozón vettünk részt, és itt próbáltuk csökkenteni a tranzakciós költségeket a több éves tervezés bevezetésével, és ami azt illeti, hogy képesnek kell lennünk fragilis, érzékeny eh, területen is fellépni. Persze humanitárius segítségnyújtásról van szó, tehát évtizedek óta ezt csináljuk, úgyhogy mindig az elszámoltathatóság és a rugalmas fellépési lehetőség között lavírozunk. Persze a humanitárius segítségnyújtás egy nagyon specifikus eh, fellépés az ensz és az más NGO-kkal együttműködve. Ezzel egy időben persze szeretnénk előrelépni a célkitűzések elérése felé, és a helyi válaszadást bevonni és ezt segíteni. Összességében ez a jelentés fontos hozzájárulás az MFF vitához. Köszönöm. Um, thank you very much. I've got, I don't think e Köszönöm szépen. Nem látom, hogy a külügyi szolgálat itt lenne, nem kötelező persze hozzátenni semmit, de eh, megköszönöm, hogyha megteszik. Enrique szeretné még hozzászólni. Eh, bueno, no, no voy a... Nem akarok eh, nagyon hosszan beszélni, nem akarom elnyújtani a vitát, de szeretnék természetesen köszönet mondani mindenkinek. Másodszor pedig szeretném elmagyarázni, hogy hogyan látom azokat a kérdéseket, amelyeket feltettek. Nem volt nagyon sok eltérő kérdés. Például egyetértek Engel úrral abban, hogy a támogatási rendszer, tehát a költségvetési támogatás egy komplex rendszer, és vannak olyan országok, ahol ez működik, és van olyan ország, ahol ez nem működik. A probléma az valójában az, hogy azok az országok, ahol ez működik, az azért van, mert olyanak, olyanok a körülmények, hogy költségvetési támogatás nélkül is lehet projekteket megvalósítani, mert maga a kormány is rendelkezik olyan képességekkel és akarattal, hogy megfeleljen a polgárok szükségleteinek. És ahol ez nem működik, az pont azért van, mert a kormány nem rendelkezik ezzel a, ezekkel a képességekkel, és itt komoly veszély áll fenn arra, hogy a, az alapok más prioritások szerint lesznek elosztva, vagy rosszabb esetben nem is a prioritások lesznek figyelembe véve. Tehát itt egy egyensúlyi helyzetet kellene megtalálni, abban az esetben, hogyha korlátozott mértékben áll rendelkezésre a támogatás, akkor a költségvetési ellenőrzésnek intenzívebbnek és egyértelműbbnek kell lennie, nem csak addig kell tartani, ameddig a támogatást megítélték. Az elnök asszony és Frank is elmondták, és bizonyára mindannyian egyetértünk azzal, hogy vannak más szereplők is, amelyek rejtett érdekek mentén tevékenykednek, és ezek egyértelműbbek, mint az Európai Unió elképzelései. És kevesebb fék érvényes rájuk, és ezért jobban ki tudják elégíteni azokat az igényeket, amelyekkel a kormányok vagy a, a polgárok élnek ezekben az országokban. Ők egy konkrét problémát oldanak meg egy beruházással, és ez a személyek életét egy elég konkrét módon befolyásolja. Ezzel párhuzamosan ezek a szervezetek be tudják tölteni a saját szerepüket is, akár politikai, akár pénzügyi, gazdasági, bürokratikus feltételeknek is meg tudnak felelni, hogy ezeket a projekteket elindítsák. Ezért úgy gondolom, hogy nem szükségképpen vagy nem kizárólagosan ennél a jelentésnél, hanem önmagában a definícióban, amikor meghatározzuk a fejlesztési, együttműködési politikát, akkor szükség lesz arra, hogy hatékonyak lehessünk, és ugyanolyan jó eredményeket érjünk el, mint más szereplők a világon. Ezzel egy időben pedig a saját értékeinket is fenntartsuk, amely, amely értékekkel más globális szereplők nem rendelkeznek. Természetesen úgy gondolom, hogy ebben a szakbizottságban alapvető fontosságú a rezilienciára törekvés, és erre irányul a, a fejlesztési politika is. Ez pénzügyi területen is megjelenik, de ezen kívül konkrét szakpolitikákban is, például az oktatásban, az egészségügyben, bármiféle tematikáról legyen is szó és egyre komolyabb mértékben a kormányzásban, illetve más eszközökben is megjelenik ez, és ezek az országok így struktúrált módon tudnak reagálni intézményeikkel együtt a népesség igényeire. És itt utalnék vissza Anna Maria hozzászólására, miszerint intenzíven kell használni az eszközénket a béke érdekében, és ő itt a kormányzási politikákra gondol, tehát a jó kormányzás, az értékek, és így tovább. Ami a bizottságot illeti, a szociális szolgáltatásokban és oktatásban elértük a 20%-ot, ez egy jó hír, akkor van még, aminek örülhetünk és meg kell változtatni az állítást is, és azt mondhatjuk, hogy elértük a 20%-ot, ahogy azt az illetékes eszköznél kitűztük. Kicsit bonyolultabb a 36-os pont 90%-os célkitűzése. Itt meg kell változtatni egy kis a szövegezést, tehát itt kivételes okok miatt összekeverednek a különféle típusú fellépések. Egyeseket egyértelműen fejlesztési együttműködésnek tekinthetünk, másokat viszont nem. És így legalább megvalósulna egyfajta átláthatóság, elszámoltathatóság, és erőfeszítéseket tennének arra, hogy ami nem valójában fejlesztés, az a lehető leginkább a fejlesztésnél szerepeljen. Itt egy olyan megszövegezést kell találni, ami erre lehetőséget ad. Ami azt illeti, hogy működnek-e vagy nem az eszközök, nos ez nagyon fontos téma, még kulcsfontosságúnak is mondhatnám, de bizonyos mértékben ez már túlmutat azon, amire ez a bizottság képes. Hogyha eszközök itt összetalálkoznak, az azért lesz, mert a bizottság egy általános összeolvadási iránymutatást adott meg az összes politikára vonatkozóan, nem csak a külügyi fellépést illetően, és nem csak a fejlesztést, illetve a humanitárius segítségnyújtást illetően. Ebben az értelemben itt egy tárgyalás, egy vita, akár még veszekedés is kitörhet a bizottság, a parlament és a tanács között. Tehát itt valószínűleg a következő hónapokban eh, szembe kell majd ezzel néznünk, de legalábbis a következő évben. Szeretném jelezni, mert egyébként köszönöm a bizottság képviselőjének, hogy eh, volt olyan szíves, eh, és összeült velem, hogy elkezdjük a jelentés előkészítését. És szeretném jelezni, hogy miután eh, vele találkoztam, az AFET szakbizottság ülésén is részt vettem, amely eh, szintén elfogad egy eh, jelentést a külügyi fellépésekről. És én úgy láttam, hogy a parlamenten belül, tehát nem azt mondom, hogy ebben a szakbizottságban, hanem az egész parlamenten belül az egy eszközbe való összevonás nem egyértelműen támogatott megoldás, tehát nem szólalt fel egyhangulag a parlament emellett. Még olyan plegykákat is hallottam, és nem tudom, hogy mennyire lehet ebben megbízni. Sose lehet tudni, hogy a plegyka az csak plegyka, vagy valójában egy kiszivárgott előzetes hír. És a bizottság és a külügyi szolgálat esetében nem feltétlenül egyeznek az álláspontok. Nem szeretnék erről sokkal többet mondani, itt megvárjuk, meglátjuk, hogy mi történik majd a közeljövőben, de szeretném kihangsúlyozni azt, hogy az üzenet, amit át szeretnék adni az, hogy ez már túlmutat azon, amit a szakbizottságunk önmagában meg tud tenni. Mert van egy általános javaslat a bizottság részéről, amelyet a parlamentnek is jóvá kell hagynia, és a tanácssal is tárgyalásokat kell erről folytatni. És ez valószínűleg majd azt is jelenti, hogy a tanácsnak meg lesznek a maga fenntartásai. Az ECO képviselőinek pedig azt tudom mondani, hogy általánosságban a szakbizottságban erőteljesen támogatjuk az Európai Bizottság humanitárius fellépéseit. Tudjuk, hogy mennyire nehéz a válságokra reagálni, amelyek sokszor váratlanul törnek ki, és nagyon nagy intenzitással. És ezek a konfliktusok akár több millió embert is érinthetnek. Például Szíria olyan helyzetbe kezd kerülni, hogy már normalizálódik a helyzet, de mégis több millió ember, aztán ott vannak a, a rohingyák, ott is lehetett tudni, hogy majd válság fog kitörni, de mégiscsak erőszakos és intenzív volt ez a konfliktus. Azért fontos, hogy maximális legyen a rugalmasságunk, és rendkívüli intézkedéseket is tudjunk tenni az ilyen helyzetekben. Lindával kapcsolatban pedig nem is érthetnék jobban egyet azzal, amit mondott. Nagyon sokszor az intézmények, így az Európai Unió is, ami nem tartozik a legrugalmasabb közigazgatási rendszerek közé, olyan cselekvési paraméterekkel rendelkezik, amelyek blokkolják a kreativitást, és nagyon sokszor egy apró erőfeszítés is megváltoztathatja egy egész ágazat vagy egy terület helyzetét, és megoldhat egy konkrét problémát. Azt gondolom, hogy nagyon sok hasonló kérdést meg lehetne oldani egy intenzívebb párbeszéddel, kölcsönös bizalom révén. Például, ha a parlament és a bizottság jobban megbízna egymásban, és ha a bizottság egyes cselekvéseket javasolna nekünk, amelyek innovatívabb jellegűek lennének, a szabályokhoz képest, és hogyha mi úgy gondolnánk, hogy ezek érdemesek a megfontolásunkra, akkor jelentős megállapodásokra tudnánk jutni. That, um... Köszönjük Enrique, mielőtt uh, megadom a módosítási indítványok benyújtásának határidejét, elmondom azt, hogy hogy Juan Carlosnak ez az utolsó teljes bizottsági ülése a mobilitási szabályok áldozataivá válunk újra, Juan Carlos elmegy innen, és az Eurolathoz megy. Itt 7 éve van ebben a bizottságban, nagyon komoly szakértője lett ennek a bizottságnak, jogászként, és ezt szerettem volna konkrétan itt megjegyezni, megköszönni az ő munkáját, hiányozni fog, Viszont a kollégák egy része az Eurólatban továbbra is támog, tá, találkozni fog vele. Köszönjük Juan Carlos az eddigi munkáját. Yeah, this is, yeah, Yo, yo esperaba darle las gracias a Juan Carlos reméltem, hogy akkor köszönhetek, eh, mondhatok majd köszöntet Juan Carlosnak, amikor elfogadjuk ezt a eh, jelentést, mert sose lehet tudni, hogy ennek mi lesz eh, a jövője, de akkor ezt majd megteszem, remélem, hogy mm, lesz rá módom, de most szeretném jelezni, hogy nem dolgozott ezen a jelentésen, ezt a jelentést nyugodtan lehetne az ő területének is nevezni. Ugye a segély kondicionalitásáról szoktunk beszélni, most úgy tűnik a hála kondicionalitását hozta fel témának Erike. A módosítók határidője tehát február 27-e dél, a szavazás pedig március 28-án lesz. 20-án. Menjünk tovább a következő napirendi pontra, amit Steiner úr említett már, nevezetesen azt, hogy az EU teljesíti-e a 0,7%-os GNI előírást. A bizottság beszámol erről. Három évvel ezelőtt azonban felhagytak az elszámoltathatósági jelentéssel, akkor azt mondták, hogy azért nem csinálnak ilyet mostantól, mert az SDG-kről fognak jelentéseket készíteni, illetve arról, hogy hogyan valósulnak meg az SDG-k. Néhányan szkeptikusak voltunk ezzel kapcsolatban, talán azért, mert a 2015-ös célt nem sikerült teljesíteni, a 0,7-es célt, és ugye 2005-ben, amikor a kötelezettséget vállaltuk, azt gondoltuk, hogy el fogjuk érni, de még mindig sok tagállam nem éri el. Marian Hajbuk kérdezte, kérte azt, hogy beszéljünk erről, és a külügyi szolgálattal, valamint a bizottsággal akarjuk megbeszélni azt, hogy hogyan is állunk a 0,7%-kal. A Edisben ugyanis a fejlesztés finanszírozásnál szintén szó volt erről. DEVCO főigazgatóság Laurent Sarezen úr által képviselteti magát, és itt van a külügyi szolgálat is. Sarezen úr. Köszönöm. Sorry. Uh, yes, I do have water, thank you. So indeed we had discontinued for... Nos, valóban három éve felhagytunk az elszámoltathatósági jelentéssel, és ahogy azt bejelentettük, idén felújítjuk egy új jelentéssel. Legyen ennek a neve fejlesztési finanszírozási jelentés, egyelőre ez munkacím, a címen még vitatkozunk. A megjelenés a fejlesztés finanszírozási fórumra lesz kész, ami április végén lesz New Yorkban. Akkor lesz kész az első változat. Illetve az első változat már elkészült, de még mindig nem végleges. Az ODA, tehát a fejlesztési segély adatok az OECD részéről csak áprilisra kerülnek közlésre, egyelőre nincsen adatunk a 2017-es adatokról, tehát nem tudjuk, hogy milyen adatok voltak 2017-ben. Az új jelentésnek a lényege az, hogy átfogó módon tárgyaljuk az Addis Ababai cselekvési terveket. Az Addiszi napirenden több fejezetet tárgyaltak. Az európai konszenzus főbb témáiról. And uh, an important point És fontos dolog az, hogy megnézzük a pénzügyi és nem pénzügyi végrehajtást is, mert azt gondolom, hogy ez az Addiszi tervnek ez egy fontos része, hogy vannak szinergiák a pénzügyi és nem pénzügyi végrehajtás között, és ne csak az ódára figyeljen oda a jelentés. Az oda az természetesen fő része, vagy egy komoly része lesz a jelentésnek, de a jelentés szól mindazokról a kötelezettségvállalásokról, amelyek az ADC tervhez, az ott elvégzett munkához csatlak, kapcsolódnak. A helyi eh, erőforrások mobilizálása, nemzetközi finanszírozás, nemzetközi eh, fejlesztési eh, adóság fenntartatóság, rendszer szintű problémák, tudomány, kapacitásépítés és adatkezelés, illetve follow-up. Tehát a jelentés mindezekről fog szólni. És értékeli az EU intézmények és a tagállamok teljesítményét mindezen témákban. Consensus. Uh, the report. A legfontosabbakra fogunk fókuszálni. A, egyelőre egy staff working dokumentről van szó, de elkészül áprilisra, remélhetőleg. Nagyon szoros azonban a határidő, mert uh, a korábbihoz képest egy hónappal előbb kerül megrendezésre ez a fórum. But we do hope to, to, to, to make it on time. As regards ODA. Ami az odát illeti, 2016-os adatokat önök is ismerhetik, ezek decemberben lettek nyilvánosságra hozva, és láthatják, hogy a 2016-os kollektív adat az 5,5 milliárd euró, vagyis 0,53 század százalék, tehát nem értük még el a 0,7-et. Ugyanakkor az elmúlt évekhez képest az emelkedés. Tudatában vagyunk annak, hogy további teendők vannak, különös tekintettel a leginkább szükséget szenvedő országok segélyezésére. Az egyik legfontosabb üzenete a hamarosan megjelenő jelentésnek az az, hogy meg kell sokszorozni az erőfeszítéseket a legfej, legkevésbé fejlett országok, az LDC-k vonatkozásában. For the rest, the report will... A jelentés ezen túl jelzőszámokat fog bemutatni a különböző kötelezettségvállalások kapcsán is. Ábrákat, amelyek mutatják azt, hogy hol tart az EU kollektíven erőfeszítések, illetve eredmények vonatkozásában is. az adiszi tervekhez képest. Túl korai lenne még részletekbe bocsátkozni ezekkel a jelzőszámokkal kapcsolatban, mert még csak most készül a jelentés. de mivel a jelentés az EU tagállamokkal és az EU intézményekkel kapcsolatban is adatokat tartalmaz, nyilván nehéz lesz majd a jelző számokat átlátni, mert vannak a tagállamok között jelentős különbségek, amelyek, vannak olyan tagállamok, amelyek nagyon jól teljesítenek, mások pedig sokkal kevésbé. Tehát nehéz ezekkel a számokkal dolgozni, de reméljük, hogy sikerül, és reméljük, hogy ez a jelentés április közepére a fórumra elkészül, ezt követően nagyon szívesen állunk az önök rendelkezésére, és beszélünk ebben a bizottságban is a jelentésről. Köszönöm. Köszönjük. Mikor lesz ez a fórum New Yorkban? 23-26 of April. 23 április 23-26-ig. Mikor lesz a jelentés kész? Mi a céldátum? pont akkorra szeretnénk készen állni. A jelentés jó lenne kész lenne április elejére, de aztán jelennek meg az OECD, OECD e odaadatok április közepén, így aztán a jelentés végleges változata pont a fórumra lesz kész. Akkor talán arra kérjük majd önt, hogy utána jelenjenek meg újra, és mondják el azt, hogy mi hangzott el New Yorkban, illetve a többi partner mit mondott, és akkor majd megnézzük az adatokat, hogy hogy állunk a 0,7-hez képest. Mária, tessék. Mert ugye te akartad, hogy ezzel foglalkozzunk. Dank, Linda. Herzlichen Dank. Ähm, herzlichen Dank an die Kommission. Köszönöm, Linda. Köszönöm szépen a bizottságnak a jelentést, a beszámolót. Persze várjuk ezt a jelentést. Ez egy nagyon részletes jelentésnek ígérkezett, ezek az információk most nem állnak rendelkezésre. Azt mondta, hogy ezzel majd egy kép alakul ki arról, hogy a tagállamok hol állnak, hogy állnak. Ez nagyon nagy izgalommal várom. Felmerül a kérdés, hogy jó úton vagyunk-e 0,7 százalék ról van szó a cél eléréséhez. Ön említette a konszenzust, a régi konszenzust 2015-ig a tagállamok számára létezett. Ez az ütemterv a 0,7%-ra most nincs, mert az újban ez már nincs benne. Az Európai Bizottság mit kíván tenni annak érdekében, hogy ezeket a célokat végre elérjék, és ne legyenek ezek üres szólamok? Látni fogjuk, hogy hogy állunk az Európai Unióban, hogyha elkészül a jelentés, és de nem hagyhatjuk ezt az egészet ennyiben, a célokat el is kell érni. Aztán érdekelne engem az is, hogy az ODR-nek a, az aránya, ami az Európai Uniós intézményeken keresztül folyik, ez milyen magas, 20%-e, és hogyan alakul ez majd az elkövetkezendő eh, évtizedben. Az Európai Bizottság az MFF-re vonatkozó arányt is említette, ez lesz-e az új cél? Ki tud -e erre még térni részleteiben? Az MFF nyilatkozatban mire gondoltak itt? Aztán azt is hallottam, hogy az eh, EU az ODR kritériumok felvizezését akarja elérni. Érdekes mód, a migrációt tekintve például Új-Zéland, Kanada, USA érdekes módon ez ellen szállt síkra az Európai Bizottság milyen további kezdeményezéseket tervez, tervez ezen a területen, hogy a blendinget, vagy a garanciát eh, ODR, ODA-ként számolhassák el, vagy az EU mezőgazdasági termékekre nyújtott eh, támogatásokat, amelyeket fejlődő országokban exportálnak, hogy ezeket is ODA eh, tételeként számolják el. Van-e ezzel kapcsolatban már valamilyen terv. Okay, a lot of questions. I didn't, did anybody else wish to have the floor? I did... Csak kérdés volt, nem tudom, más hozzá akar-e szólni, amennyiben nem, akkor kérjük meg a bizottságot, hogy ezekre reagáljon. Tessék. Thank you. Uh, I hope I will not uh, forget any. Uh, the percentage of ODA to the EU institutions is indeed about... Köszönöm. Uh, 20 százalék, ha Az, hogy az elkövetkezendő években pedig hogy mi lesz a következő években, az az MFF-en múlik, illetve azon, hogy a tagállamok mennyit tesznek annak érdekében, hogy a 0,7%-ot elérjék. Én úgy gondolom, hogy amennyiben a tagállamok törekednek arra, hogy 0,7%-ot elérjenek, akkor a relatív súlya az EU hozzájárulásnak csökken a következő MFF-ben, de ez csak akkor van úgy, hogyha tényleg megtörténnek az erőfeszítések a 0,7 elérése érdekében. Ami pedig azt illeti, hogy hogyan próbáljuk rábírni a tagállamokat erre, amennyire csak lehet, próbáljuk nyomni őket, emlékeztetve őket a kötelezettségvállalásaikra, illetve arra, hogy el kell érni a 0,7-et. Global commitments. Uh... Ugye ezek egyéni kötelezettségvállalások és globális kötelezettségvállalások, és az FFT jelentés pedig természetesen tartalmazni fogja ezeket az uh, ODA adatokat, ugyanakkor ennek kevesebb súlya van, mint az OECD adatoknak, amikor azok megjelennek. Az OECD adatok azok nagyon nyersek, és abszolút világosan mutatják azt, hogy hol állunk. Ehhez képest mi sokkal több nyomást nem tudunk gyakorolni. Nyilván az OECD adatok kikerülését mi is felhasználjuk arra, hogy a tanácsban felvessük ezt a kérdést, illetve a tanácsi következtetésekben is szerepel egy emlékeztető a tagállamoknak címezve, hogy teljesítsék a kötelezettségeiket. Ami a migrációs kódot illeti, az EU migrációs kódexet illeti, az EU javaslatot tett arra, hogy egy migrációs kódex létrejöjjön, amely nem arról szól, hogy az ODA hatáját kiterjesszük, hanem az jelentéstevés átláthatóságát akarjuk növelni, mert jelenleg nem tudjuk pontosan, hogy az ODA, ODA-n belül mennyi migrációs, mert a DAC nomenklatúrában nem feltétlenül így szerepel a DAC kód, tehát azt akarja elérni, hogy a migrációs kapcsolatos kiadásokat eh, jelezzük ilyennek, de <coughs> sorry, no intention. De nincs eh, olyan szándék, hogy eh, az ODA-t kiterjesszük, és elszámolhatóak legyenek olyan tételek, amelyek jelenleg nem elszámolhatóak. Ami a blendinget illeti, E, a private sector instrumentre gondol, gondolom, ahol is e, a DAC már egy jó ideje azon van, hogy a jelentéstételi szabályokat a blendingre vonatkozóan megváltoztassa. A, a magán ágazatnál, a magánszektornál már megállapodtunk, a, a, a, a bocsánat, az, az állami szektornál megállapodtunk, a magánszektornál még nem. A cél az, hogy egy megállapodjunk a blending szabályokba. Jelenleg a hiteleket készpénz alapon jelentik. They count as ODA when they... ODA-nak akkor számítanak, amikor a hitelt nyújtják, és amikor visszafizetik, akkor levonásra kerülnek. valójában az ODA szempontjából a nettó, nettója ennek nulla. Úgy gondoljuk, hogy a DAC tagok többsége úgy gondolja, hogy ezekben a kölcsönökben van egy támogatás elem is, és akkor ezt így kell számolni, és ez ösztönözhet a blending. As I said, have uh, failed. De ezek a viták nem jártak sikerrel a PSI vonatkozásában a tagok nem tudtak megállapodni semmilyen megoldásban, és ezért folytatni kell a jövőre is. Ami pedig a mezőgazdasági termékek támogatásait illeti, nem nagyon értem, hogy mire gondol. Az nem ODA, hogyha egyáltalán látok kapcsolatot, akkor az az, akkor a PSI DAC-kal van kapcsolat, és a megkülönböztetés eh, a Concessional Finance, eh, ami ugye ODA, illetve az Hitel garancia, ami nem ODA között. Oké. Okay. Thank you. Oh, Eli, Eli Schlein. Eli, want... Eli, tessék. Eli. Thanks, sorry for the delay. It's a bit... Elnézést kérek, hogy későn érkeztem. Nagyon húzós napom van. Couple of uh, remarks on, um, I, I know that... Uh... Csak néhány megjegyzést tennék. Heidi kollégám. That in the last uh, meeting of the working group on migration. Emlékeztetett arra, hogy uh, a migrációs és fejlesztési munkacsoportban már szóltunk erről, és ott vannak aggodalmak. Mert, ahogy ön is mondta, nincs olyan szándék, hogy kiterjesszék az ODA számoltathatóságot, de és mi is a tisztázás hívei vagyunk, azzal kapcsolatban, hogy mennyi pénzt költenek migrációra, Ugyanakkor, hogyha megnézzük azt, hogy mi történik a valóságban, akkor egyértelmű, hogy vannak olyan tevékenységek, amelyek eh, nagyon a határon mozognak, és ezek egy része nem tekinthető igazi fejlesztési projektnek. A mi aggodalmunk tehát az, hogy kell, hogy legyen egy új kritérium, oly módon megfogalmazva, hogy az ne tegye lehetővé, hogy a fejlesztési kiadások azok ténylegesen a fejlesztési célok ellenébe hassanak. Van probléma a nem hagyományos célokra költött ódéával is, például amikor a kölcsönökről beszélünk, a kötött segély, úgynevezett tied aid, azt reméljük, hogy ez kimarad az ODA-ból. Mert említenék adatokat. Az elmúlt években azt láttuk, hogy az ODA belül a segélyeknél sokkal gyorsabban növekedett a béke és biztonság tétel. Tehát van egy az elmúlt évtizedben legalábbis, tehát az a veszély, hogy egyre több pénz nem, ténylegesen nem fejlesztési célú lesz, hanem elterelődik, és ráadásul nehezebben monitorozhatóvá válik és vizsgálhatóvá. Tehát mindent be kell illeszteni a nagyobb képbe, és hogyha a kiadásoknak ezt a részét nem számítjuk, amit sokan úgy, gond, úgy hívnak, hogy inflált segélyezés, akkor az EU nem fogja tudni 2052-ig elérni a 0,7-es célt, ami ugye 2030 után 20 évvel van, és ráadásul ugye 2015 volt a célkitűzés fél évszázaddal ezelőtt. Tehát eh, lehetséges-e eh, az in-donor refugee korszak kivétele a zárszámolásból? mert látjuk azt, hogy a legkevésbé fejlett országok egyre kevesebb pénzt kapnak, ami megint csak problémás. Ugyanis arányosan kevesebbet kapnak a költségvetésünkből. Ehhez képest ott vannak új eszközök, a Trust Fund for Africa, és a jelentések ezzel kapcsolatban azt mutatják, hogy a kiadások nagy része azon országok felé irányul, amelyek úgymond útba esnek Európa felé, és ezzel elfelejtődnek azok az országok, amelyeknek nagyobb szükségük van támogatásra. Több támogatásra van szükségük. Tehát ezek azok az aggodalmak, amelyeket mi megfogalmaztunk. Reméljük, hogy a tagállamok nem feledkeznek meg a felelősségükről. Amikor Steiner úrral ma délután beszéltünk erről a témáról, megállapítottuk, hogy ha az EU nem fog a fejlesztési célok megvalósításában vezető szerepet játszani, akkor ugyan kire számíthatunk? Mert vannak aggodalmak azzal kapcsolatban, hogy megváltozik a világ körülöttünk, és egyes nagy szereplők visszalépnek a felelősségüktől. Tehát mi szeretnénk, hogy az európai kormányok komolyabb kötelezettséget vállalnának. Maria, megint te. Igen. Igen. Szeretnék még egyszer visszatérni erre, mert nem értek teljesen egyet a válaszsal, és ezért a mezőgazdasági támogatások kérdését újra felvetném. Nem teljesen értek egyet eh, azzal, hogy az új DAC eh, a migrációs DAC ez csak az átláthatóságra vonatkozik. Hogyha az Európai Unió azt javasolta, hogy a reintegrációs integ eh, reintegrációs intézkedések is ki akarjuk ezt terjeszteni, akkor ez nem felel meg a jelenlegi dagszabályoknak, vagy tehát ez felfizezi az eddigi szabályokat. Nem csak az átláthatóságról van szó. A következő kérdésem, hogy a bizottságnak vannak-e egyéb kezdeményezései a felvizezésre, a blendinget említette, vannak tehát erre vonatkozó viták vagy felvetések, ami pedig az agrár termékekre vonatkozó szubvenciókat illeti, ez az én ötletem volt, hogyha tényleg fel akarjuk vizezni a dolgokat, akkor ezt így lehetne a következő javaslat. Na jó, persze, ezt lehetne viccnek is gondolni, minden esetre én ezzel nem értettem egyet. Köszönöm. Okay. Uh, commission, Jó, köszönöm. A bizottság szeretne válaszolni, Elis Schlein kérdéseire válaszolni. Uh, thank you. I believe there's a misunderstanding. Köszönöm. Azt hiszem, hogy itt uh, félreértés van az Európai Bizottság javaslatát illetően a migrációs kóddal kapcsolatban. A bizottság nem javasolta azt, hogy a költségeket uh, is lefedjük, uh, azokat a költségeket, nem ami a nem visszatérni kívánó menekültek hazatérítését illeti. A Itt ez arra vonatkozik, hogy a hazatérni kívánó menekültek hazatérésére vonatkozó költségekre vonatkozna ez, tehát önkéntes hazatérésről van szó, mi nem akarjuk ezt megváltoztatni. Donor országból szer, ö, ö, származási országba, vagy más fejlődő országba való visszatérést illeti ez. Ami a további pontokat illeti, A number of expenses are uh, in the egyes költségek szerepelnek az ODA eh, definícióban, és eh, konszenzus van arra vonatkozóan, hogy ezek kötött segélyekkel kell, hogy legyenek. Ez az a vita, amit az NGO közösséggel folytatunk. Ők az ODA-ból ki akarják venni a kötött segítségnyújtást. A kötött segítségnyújtás mindig is az ODA része volt, és ez így is marad. Én a fejlesztési hatékonyságért is felelek, tehát ez kevésbé, ez egy kevésbé hatékony segítségnyújtás, de még mindig segítségnyújtás, és ódiának számít. Azonban a kölcsönöket igyekszünk ezeknek a lefedettségét igyekszünk növelni, az Addis agenda pontosan erre vonatkozik, igyekszünk más forrásokat kihasználni, és katalizátornak tekintjük az ODA-t ahhoz, hogy további forrásokat bevonjunk, és ezzel ösztönzőket akarunk a donorok számára nyújtani, hogy más forrásokat használjanak, mozgósítsanak, főleg a magánszektorban. Tehát ez a logikája a kölcsönök lefedésének. As regards in refugee costs, ami a menekültekre vonatkozó költségeket illető, illeti, ezek az ODA, ODA definícióban szerepeltek évek óta. Az ODA növeléséhez hozzájárult 2016-tól eh, kezdve a menekültekre vonatkozó költségek elszámolása 25%-ban az egész euró vonatkozóan. The movement of refugees have, have largely stalled. A menekült mozgás eh, eh, szinte megállt, és ez 2017-től kezdve azt várjuk, hogy csökkenni fog a menekültekkel kapcsolatos költségek, ODA költségek összege. Mi azt várjuk, hogy az ODA, eh, az ODA-nak ez a része csökkenni fog már 2017-re látni fogjuk majd, hogy milyen mértékben. ODA to LDC, igen. Ahogy ezt mondtam, e, a e, bevezetőben is az Európai Unió nagyon e, messze van még a legkevésbé fejlett országoknak nyújtott ODA tól, célkitűzéstől, és ezt fel kell vetnünk a tagállamokkal szemben. Köszönöm szépen. Eli, nagyon röviden, mert Sárl is szeretne hozzászólni. Igen, nagyon gyorsan. Köszönöm szépen a válaszát. Hadd mondjam el azt is, hogy hogy a bizottság javaslatát nem akarjuk megkérdőjelezni, de önmagában megkérdőjelezzük azt, hogy ODA-nak tekinthető-e a migrációs vagy menekültekkel összefüggő költségelszámolása Egyes országokban, például Olaszországban ez nagyon rossz irányba megy. Ezt már említettem, én már említettem az adatokat. 0,26%-nál járunk Olaszországban, de hogyha az indonor refugee költségeket kihagyjuk, akkor ez 0,20. Tehát egyes országokban ez nagy, ki, nagy öm, különbséget jelent, ez nem az ODA-k célja. Az EU szigorúbb kritériumokat fogadhat el, legalább azért, hogy megnézzük, hogy mennyire eredeti ez a, a fejlesztési hatány, hat, öm, ö, hatás. Köszönöm. Ezek nem bizottsági ö, szabályok, hanem OECD dak szabályok. A bizottság pedig ezeket hát tiszteletben tartja, de nem ők döntik el. Sár későn érkezett, de már kicsit késésben vagyunk, és még van két napi rendi pont, úgyhogy ha lehet, akkor gyorsan. Igen, igen, igen, nagyon gyorsan. Az a téma, ami most öm, felmerül, az egy olyan dolog, amit mindig, amiről mindig csak beszélünk, de soha nem következik be. Öm, az Európai Bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy a tagállamokat ösztönözze. Köszönjük a bizottságnak ezt, de nem a bizottságnak kellene most itt ülni, hanem a tagállamoknak. A tagállamoknak kellene itt ülni és elmondani, hogy miért nem képesek a célokat elérni. A tagállamoknak kellene elmondani nekünk, hogy előrelépést értek el, vagy nem. Persze tudjuk, hogy ígéreteket tettek, 0,7%-os ígéretet eh, Addis Abeba 15 évvel eh, az előtt. Most itt nem a, nem a, a megvalósulatlan ígéretek temetőjét akarjuk meglátogatni, hanem eh, hát ugye az ígéretek megszülettek, ezeket nem tartották be 2000-ben, 2015-ben, 15 évente megtörténnek ezek, 2030-ban jön a következő forduló. Azt mondtuk itt eh, ebben a szakbizottságban, hogy a tagállamok, amelyek Addis Abeba előtt ígéretet tesznek 0,4%-ra vonatkozóan, és azóta semmit eh, nem tettek, soha nem fogják elérni 0,7%-ot 2030-ra, mert növelniük kellene 0,02%-kal évente a mm, fejlesztési kiadásokat, és hogyha ez lineárisan nem történik meg, akkor elfelejthetjük az egészet. Azt hiszem, az lenne nagyon fontos, hogyha a parlament és a bizottság egy kicsit komolyabb fellépést valósítana meg. Minden esetre ez nagyon aggasztó, nagyon fontos lenne itt valamilyen stratégiában megállapodni, hogy hosszú távon ne bukjon el ez az egész stratégia. Köszönöm, Sár, koordinátorok ülésén ezt majd föl fogjuk vetni. A bizottság szeretne valamit hozzá fűzni. Elének elmondtuk, hogy az OECD dagszabályok nem a mi kezünkben vannak, a kormányoknak kellene lobbizniuk, amit Charles is mondott, sok minden a kormányok kezében van, nekik kell az OECD-re nyomást gyakorolni, hogy a szabályokat megváltoztassák és kiterjesszék az intézkedéseket, stb. Csak egy dolog még, nem szabad naívnak lenni nem szabad hinni abban, hogy ez megvalósul, nem fog megvalósulni. Az Egyesült Királyság volt az, amely törvénybe iktatta ezt, tehát a hasonló kötelezettségvállalásra kell sort keríteni, akik ígéretet tesznek, a megválasztott parlamentek előtt meg kell, hogy ezt erősítsék. A Nemzeti Parlamentben és itt köszönöm. A Nemzeti Parlamenti képviselőkkel ez majd felvetjük. Jó, köszönöm szépen. Vissza fogunk térni erre a New Yorki találkozó után, és a koordinátorokkal megbeszéljük, hogy hogyan lehet a nyomást fenntartani a lehető legjobb mértékben. Kollégák, utolsó napi rendi pont, 21 kettes kérdések órája, két kérdés van. Az elsőt én tettem fel a bizottsághoz, most nem fogom felolvasni ezt a kérdést, csak elmondom, hogy miről van szó. A Human Rights Watch egy jelentést készített Tanzániáról. A tanzániai elnök bejelentését követő követi ez, mely szerint a terhes lányok és a fiatal anyák nem látogathatnak köziskolá, nem járhatnak iskolába állami iskolába. A tanzániai katóságokkal egyeztettek-e ezzel kapcsolatban? Ez rendkívül ö, ö, diszkriminatív, a lányokat, fiatal lányokat, fiatal anyákat ki zárni az oktatásból. Tessék, kérem mutatkozom be. Köszönöm szépen, Michel Labanak hívnak. Az Afrika szarva, eh, szarvával foglalkozó osztályvezető helyettese vagyok. Az Európai Bizottság eh, tudatában van a Human Rights Watch eh, jelentésének, ezt január 30-án kapta meg Mimica biztos. A Dereszelami delegáció szorosan figyelemmel kíséri a tanzán hatóságok tínédzser anyákkal kapcsolatos kijelentését. Az Európai Bizottságot aggasztja ez a kérdés. 2017-ben Mimica biztos maga felvetette ezt a kérdést a külügyminiszternek, dr. Agustin Marigának, illetve a civil társadalmi szervezeteknek. A témát újra felvetették a 2017-es párbeszéd keretében a 8-as egyezmény, katonai egyezmény 8-as pontjának megfelelően, és több formális és informális találkozón is felvetettük ezt a témát vezető tisztviselői és politikai szinten egyaránt. A bizottság és a tagállami eh, képviselők kifejezésre juttatták a témával kapcsolatos aggodalmukat számos eh, nyilvános eh, rendezvényen, például a női nemi szervcsonkítás elítélését, illetve a kényszer, fiatal lányokat házasságra kényszerítő gyakorlat elítélésének keretében. Tanzánia van az egyik leg, az, ez az ország, ahol az egyik legmagasabb a tínédzser lányok terhességi aránya, és a szexuális erőszak, a gyermekek házasságra kényszerítése itt létezik. Az Európai Uniónak támogatnia kell az iskolából kizárt fiatal lányokat, és ezért a szélesebb körű gazdasági governance program részét képezi az iskolából kirakott lányok oktatásának megoldása. 5 millió e, euróval e, növeljük a e, tanzániaira elkülönített összeget. Az emberi jogi ország stratégia keretében fel fogjuk vetni a nemek között egyenlőséget és a tinédzser eh, anyák eh, oktatásának lehetőségét. Tanzánia támogatást kap az EU NFP Supply programból, amely 20 millió eurót tesz ki 2016 és 2018 között. A tinédzser lányokat célozza meg ez a program, és a családtervezéshez való hozzáférés eh, állítja célpontjába. 2018-ban az EU-s delegáció a gender mainstreamingre helyezi a hangsúlyt, a gazdasági és szociális hatásokat megvizsgáljuk, ezen döntés hatásait. Ezeket a témákat tehát az EU mint az EDF keretében, a földrajzi borítékok keretében és tematikus programok keretében is felvetik. A női nemiszer megcsonkítása, a gyermekek házasságra kényszerítése mellett ez a következő nagyon fontos téma. A gender mainstreaming minden területen meg kell, hogy valósuljon, ahol az EU és Tanzánia együttműködik, főleg mezőgazdaság például, és külön jogsegélyprogramot indítunk a női jogok erősítése érdekében az Európai Bizottság 2017 végén hagyta ezt jó, hagyta jóvá. Osztjuk az önök aggodalmát, és szorosan figyelemmel kísérjük a, a lehető legmagasabb szinten ezt a témát. Köszönöm szépen, nincs további kérdésem, teljesen világos választ kaptam, és nagyon örülök annak, hogy komolyan veszik -e ezt a témát. Az egyetlen kérdésem az, hogy ezen progr programokkal és projektekkel kapcsolatban nézzük-e azt, vizsgáljuk-e azt, hogy ezeknek a programoknak van-e valamilyen hatása a tinédzser lányok, a terhes tinédzser lányok számára. Egyre több nő fér hozzá a családtervezési lehetőségekhez. E, e, látjuk-e azt, hogy egyre kevesebb gyermek születik például? E, látjuk most azt most azt látjuk, hogy hány tínédzser lány terhes, hatalmas ez a szám. Nincs még konszolidált nyomonkövetés az ön által említett indikátorokról, de valóban ez egy jó ötlet, és meg kellene vizsgálni azt, hogy legyen konszolidáltabb mm, adat. És akkor látjuk, hogy melyik az a fellépés, melyik az a program, amelyik a leghatékonyabb, a leg, melyik az, amiben tényleg ezt el lehet érni. Köszönöm szépen. Van egy másik kérdésünk Mária Holbrook részéről, mégpedig a fejlesztési alapítványok vonatkozik. Március 19-én a DigiDevco fog tartani egy ilyen találkozót. A kérdés pedig erre vonatkozik, erre a találkozóra kit hívnak meg, átlátható ennek a szervezése, ki felel ezért, ennek megválaszolásáért tessék. Köszönöm szépen, Rosario Vento vagyok, a civil társadalom alapítványok részéről. Először is hadd mondjak köszönetet a kedves képviselőasszonynak, hogy érdeklődést mutat a fejlesztésben dolgozó alapítványok iránt. Persze tudjuk, hogy milyen fontos szerepet játszanak ezek az alapítványok a kutatásban, szolgáltatásnyújtásban, demokrácia támogatásában és egyéb területeken különböző modellek merültek fel, politikai alapítványok, szervezeti alapítványok, magánalapítványok és közösségi alapítványok ahhoz, hogy a fenntartható fejlesztési célokat elérjük, az Európai Bizottság új, cél, új mm, utakat keres arra, hogy hogyan lehetne együttműködni ezekkel az alapítványokkal, és hogyan lehet partnerséget kidolgozni velük. Az Európai Bizottság az első találkozót megszervezte, amely a tagállamokat összehozta, és a tapasztalat cserére került sor január végén. A bizottság most a kérdésben felvetett találkozót készíti elő. Együtt kívánunk működni a hatékonyabb partnerségért. A nemzetközi és regionális szinten valósul ez meg. Európában, partnerrégiókban működő alapítványokat is meghívjuk, emellett az Európai Bizottság más kulcsfontosságú szerepeket is meghív, például az UNDP-t és az OECD-t, annak érdekében, hogy az ő tapasztalataikat és tapasztalatukat is kihasználjuk. És szeretnénk szeretnénk számba venni az itt folyó partnerségi programokat, és a potenciális további lehetőségeket feltárni, és konkrét következő lépéseket kidolgozni, és ennek köszönhetően egy specifikusabb, stratégiai megközelítést szeretnénk elérni, ezen szereplőkkel szemben, hiszen ezek kulcsfontosságú szerepet játszanak a fejlesztésmentes. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a válaszát. Nem tudom, hogy a többiek eh, hogyan látják. Még mindig nem tudom, hogy mely alapítványokat hívják meg. Csak azt mond, arról beszélt, hogy milyen típusú alapítványokat hívnak meg. Én konkrétan szeretném tudni, talán a kollégák is, hogy konkrétan mely alapítványok azok, amelyeket meghívnak. Yeah, thanks, yeah, thanks for, for Köszönöm szépen. Adhatok egy felsorolást. Mi hálózatokkal működünk együtt, így dolgozunk együtt a civil társadalommal. Fel tudom ezeket sorolni. For uh, Grand Macon Support, uh, WINGS, the Charities Aid, Aid Foundation, the Global Fund for Community Foundations, Donors and Foundation Networks in Europe,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 the Ibero-American networks of community foundations, Asian Venture Philanthropy Network, Open Society Foundations, Annalene Foundation, Grandmakers East Forum, and then, as I've mentioned, UNDP and OECD. Maria, is that, that satisfactory? Maria, elég jó az a válasz. Nagyon jó, akkor köszönjük szépen az információt. Ezzel lezártuk a kérdések idejét. Most az egyéb kérdéseket érünk át a 23-as pontra. Senki nem jelzett ilyet. A következő ülésünk jövő kedden 27-én lesz. Fontos meghallgatásunk lesz az Agrival közösen a kap hatásáról a fejlődő országokra. Remélem, hogy a kollégák jelen lesznek, mert az agri kollégák nagyon szerették volna, hogyha megtartjuk ezt az ülést velük közösen, tehát jó lenne, hogyha minél többen elmennénk a meghallgatásra. Remélem, hogy minden frakció legalább egy képviselőt oda küld majd. Március 6-án nagyon fontos ülésünk lesz, 8.30-kor rendkívüli ülésünk lesz Mimica biztossal, a struktúrált párbeszédről, inkamera ülés, utána március 19-20-án lesz a következő rendes ülésünk. Most befejezzük az ülést, de már fél három óta itt vagyunk. Az elnök kedvesen megköszöni a tolmácsoknak, hogy a munkát. Lezárom az ülést, viszontlátásra.